tartózkodás. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kompromisszumos módosító mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es okafogyottá válik, 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31, nem, ez is kiesik. Ez az első szavazó lista, ami a kezemben van, úgyhogy kérném mindenki türelmét, B kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 40-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk és a szóbeli módosító ott van, úgyhogy nem kell felolvasni, mindenki elolvashatja magának. 47-es mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. D. Kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 51-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. E kompromisszumos módosító mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 55-ös a szóbeli módosítóval. Mellette kiszavaz. Ellenem. Ki tartózkodik, elutasítva. F kompromisszumos módosító mellett kiszavaz. Ellene. Ki tartózkodik, elfogadtuk. 58-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as mellette, ellene, nem egyértelmű. Próbáljuk ki a szavazógépet. Mellette szavaz, A szavazókártyámat nem tettem a gépbe. Na most. 60-as. Mindenki látta a szavazatát? 11-en mellette, 15-en ellene szavaztak, úgyhogy elutasítva. 62-es. 61-es, mondja az elnök, 61-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 62-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 63-as, két részben, első rész mellett kiszavaz. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Tizenketten mellette, tizenöten ellene szavaztak utasítva, tehát G kompromisszumos módosító mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kilenc, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os, a szóbeli módosítóval. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 18 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Szóval. Everybody voted. The vote is... Mindenki lett a szavazat, tehát lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as. Mellette. Ellenem. Tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es mellette. Ellene. Ugyanez a többség, úgyhogy elutasítva 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 23-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes mellette, ellene, ellenőrizzük inkább. Lezárom a szavazást. Van, aki még nem szavazott? No csak. elutasítva, mert a szabály értelmében ilyen eredménnyel elutasítva. Magtan úr? Á, ah, d'accord. Rendben. Oké. Okay. Rendben. Hát akkor elutasítottuk amúgy is ez az eredmény, még ha ön mellette is szavazott, akkor jóvá hagytuk ez nem lehetséges, nem eh, ismételjük meg a szavazást, ez ugyanaz a szabály, ugyanaz a szabály érvényes, mint a plenárison. Okay, but... Ah. Rendben. Okay. Elnök asszony a legkevesebb, amit megtehetünk, az az, hogy megismételjük a szavazást. Ha valaki azt mondja, hogy nem működik a gépem, ezt bárki állíthatja. Elnök jelezte kezdettől fogva, hogy probléma volt a szavazóképével. Igen, de rendben, nem adhatunk hozzá csak úgy egy plusz szavazatot. Elnök kezdettől fogva jelezte, hogy probléma volt a szavazógépével. Úgyhogy ezt akkor elfogadtuk egy szavazatos többséggel. Úgyhogy ebből is látszik, hogy mennyire fontos, hogy az ember elhozza a szavazókártyát, és hogy az elnök is behelyezze a gépbe. Most pedig a tervezet egészéről szavazunk elektronikusan. Everybody voted. Mindenki szavazott? Úgy tűnik, hogy még nem. Két szavazat hiányzik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23-an mellette, és senki nem szavazott ellene, hárman tartózkodtak. Kitűnő eredmény, gratulálok. Mr. Valenza. Oké. Okay. Gratulálunk tehát Valensza úrnak. Köszönöm. Köszönöm a türelmüket is, mondja az elnök asszony. Köszönöm, hogy velem ilyen türelmesek voltak. Most pedig Okay, the people that are leaving the room, please do it now and do it quietly. Kérem, hogy aki a termet elhagyja, az legyen szíves, ezt csendben tegye, hogy mi tovább tudjuk folytatni a petíciók megvitatását. Um, we have, as you know, will...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 have a very rich agenda. Nagyon sűrű a napi rendünk, úgyhogy javasolnám, hogy kezdjünk is, kezdjük is el a munkát. Mindenki legyen szíves, foglalja el a helyét, mert most következik a tematikus főosztály által készített tanulmány ismertetése a sertések rutinszerű farokkurtításáról. Én meg is adom rögtön Otávio Márcokinak a szót aki a politikai osztálytól érkezett hozzánk, és ő fogja az összefoglalót megtartani. Thank you very much, Madam President. My name is Ottavio Mazzocchi. Köszönöm szépen, Ottavio Mazzocchi vagyok, tehát az állampolgári jogi és alkotmányügyi politikai osztálytól. Köszönöm szépen, hogy meghívtak és bemutathatom ezt a tanulmányt. A petíciós szakbizottság április 1-én fordult hozzánk az idei évben ezzel a kéréssel, hogy vizsgáljuk meg ezt az ügyet, ugyanis ez egy petícióban merült fel, tehát a rutinszerű farokkurtítás egy petícióban merült fel. Nos, a dián láthatják az előadásom struktúráját. Először is mondom a petíció számát, 0336 per 2012-es. A petíciós szakbizottság már kétszer tűzte napirendre ezt a petíciót, és most van a harmadik alkalom, hogy megbeszéljük. A sértések rutinszerű forogkurtításáról az EU-s jogszabályok fényében is beszélünk, illetve hogy mi a tanácsi irányelv, illetve hogy az Európai Bizottság milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy az irányelv jobb végrehajtását garantálja, illetve arra is kitérünk, hogy a bizottság milyen lépéseket nem tette még, és hogy a parlament ezért milyen jövőbeni cselekvéseket fontolhat meg. Nos, tehát a tanulmányt mindenki megkapta, köszönjük a megbízást még egyszer, és a parlamenti kérdéseket is összefoglaltuk egy mellékletben, amelyeket az előző parlamenti ciklusban nyújtottak be a bizottsághoz, és mellékeltük a bizottság válaszait is. Nos tehát, a petíció, amelyet most vizsgálunk, a sertések rutinszerű farokkurtításával foglalkozik, és tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az irányelvet nem hajtják végre megfelelően, ez a 2008 per 120 per EC irányelv, és ebben az irányában szerepelnek a minimális előírások a sertések farakurtítására. Van ennek az irányelvnek egy melléklete, ahol a konkrét szabályok, tehát a farokurtításra vonatkozó konkrét szabályok szerepelnek. A petíció benyújtója azt mondja, hogy nem csak Dánia érintett, hanem az egész Európai Unió, itt unió szerte problémák vannak az irányelv végrehajtásával. A bizottság válaszokkal, válaszokkal szolgált már a szakbizottságnak, és azt fogalmazta meg, hogy véleménye szerint nem ö, hatékony megoldás a jogsértési eljárás indítása a tagállamokkal szemben, hanem a bizottság inkább útmutatásokat kíván készíteni, és így kívánja biztosítani az irányelv jobb végrehajtását, valamint elektronikus oktatási eszközökkel. Az állatjóléttel kapcsolatban a bizottság egy új keretirányelvet kíván elkészíteni. A szakbizottság nyitva tartotta ezt a petíciót, és 2013. március 20-án is megvizsgálta, majd 2014. április 1-én, amikor is ugye bennünket arra kértek, hogy készítsük el ezt az elemzést, ezt a tanulmányt, és a bizottság ma is napirendre tűzte a témát. Hát először is tisztázzunk egy-két terminológiai dolgot. A tailbiting kifejezés, a farokrágás, az egy abnormális magatartás a sertések között. A tudományos közösség ezt már beazonosította. És több kockázati tényezőről van szó, amelyek a farokrágáshoz vezetnek. Például amikor a sertések olyan környezetben vannak, amely unalmas, vagy nagyon sok stressz éri az állatokat, akkor ezek a tényezők oda vezetnek, hogy a farokrágás jelensége figyelhető meg, tehát a sertések egymás farkát rágják. Were of intensive pig farming and um... De a sertés telepeken ez egy gyakran megfigyelt jelenség. És éppen ezért dolgozik azon a bizottság, hogy a sertések egyéb anyagokkal legyenek körülvéve, hogy ne unatkozzanak. Ugye ne felejtjük azt, hogy a sertések az egyik legintelligensebb és legkíváncsi állatfaj az állatok között. A farokrágás egyébként fertőzéseket is okoz, és az állatok jólétére is kihat a hosszú távon, és egyébként el is terjedhet ez, tehát ha elkezd egy-két állat, elkezdi ezt, megjelenik valahol a farokrágás jelensége, akkor az nagyon gyorsan szétterjed az egész telepen. Na most mi az a módszer, amelyel megelőzik ezt, a rutinszerű farokkurtítás, ezt használják a gazdák, a sertés tenyésztők, tehát gyakorlatilag az még a korai életszakaszban a kis malacok vagy teljes farkát, vagy a farok egy részét érzéstelenítés nélkül eltávolítják. Ahogy az már elhangzott, ez gyakorlatilag egy olyan módszer, amely a későbbi farokrágást előzné meg. Azonban a fertőzéseket nem sikerül ezzel elkerülni, plusz további fájdalmat okoz az állatoknak, és azok az állatok, amelyek nek a farkát kurtították, vagy csonkították, a ö, rágást, a harapást esetleg más ö, testrészek felé helyezik át, tehát a többi állat fülét rágják esetleg. Az anyagok, amelyeket javasoltak, a szalma, a széna, fa, fűrészpor, gombakomposzt és egyéb keverékek, amelyek segítenék az állatoknak az ösztönei kiélését, a kereső, a játékos, a felfedező ösztönei kiélését, így elkerülvén az unalmat és a farokrágást. A 2008 per 120 per EC irányelvben szerepel a e, rutinszerű farokúrtítás, de itt ebben az irányelvben több konkrét feltételt is megfogalmaznak. Először is a farokkurtítás az valóban az állat farkának csak egy részét jelentheti, tehát nem e, lehet az egész farkat eltávolítani, nem lehet rutinszerűen elvégezni ezt az eljárást, hanem csak akkor lehet elvégezni, hogyha valóban a farokrágás jelensége felütötte a fejét egy sertéstelepen. Újabb feltétel, hogy egy év megelőző intézkedéseket kell bevezetni, tehát meg kell változtatni a nem megfelelő környezetet az állatok körül, a gazdálkodási módszereket, hogyha túl kis helyen vannak összezsúfolva az állatok, és így tovább. És aztán még az is egy feltétel, hogy meg kell próbálnia a gazdának a körülményeket megváltoztatni, több helyet biztosítani az állatoknak, mielőtt játékokat biztosítani az állatoknak, mielőtt a farokurtítás módszeréhez fordul. Az irányelvben az is szerepel, tehát ez a 2008 per 120-as irányel még mindig, tehát az is szerepel benne, hogy a rutinszerű farokurtítást már 1991 óta ugye szerepeltették az EU-s jogszabályokban. 90, a 91 per 630-as irányelv tiltotta be a rutinszerű farokurtítást, de ebben az irányelben volt egy határidő a tagállamok számára, és ebben az szerepelt, hogy 1994-ig kell megvalósítani, tehát ez azt jelenti, hogy már 19 éve tiltják a jogszabályok a rutinszerű farokurtítást. És most a következő dián majd bemutatom, hogy milyen a helyzet az Európai Unióban. A tanács irányel végrehajtását bonyolítják bonyolítják a fejlemények, ugyanis a bizottság nem gyűjtött rendszeresen információkat, sem a tagállamok nem gyűjtöttek erre vonatkozó információkat. Egyébként a biztos is ezt válaszolta a 2014 évi válaszában, amikor egy parlamenti kérdésre ö, válaszolt. Itt azt mondja Bort biztos úr, hogy a bizottság nem rendelkezik pontos adatokkal arra vonatkozóan, hogy a farokurtítással kapcsolatos követelményeket, az állatok környezetének javítását milyen mértékben teljesítik a tagállamok. Tehát azt elismerte a biztos, hogy valószínűleg vannak sértések, illetve hogy nem hagyják végre az irányelvet, de konkrét adatokkal nem tud szolgálni. Ezért mi kiegészítő államfo- információforrásokat kerestünk. Van egy alapítvány, ügy, van egy ügynökség ugye Pármában, amely 2007-ben indult, aztán az élelmiszerügyi és állategészségügyi hivatal információhoz is fordul, információit is megkaptuk, ugye ez a bizottság egy hivatala, aztán egy civil szervezethez is fordultunk, amely a együttérzés a gazdálkodásban nevet viselik Compassion in World Farming, és ezeket az információkat használtuk fel. Finnország, Litvánia és Svédország az a három tagállam, amely betartja ezt az irányelvet. Az élelmiszer és állategészségügyi hivatal helyszíni ellenőrzései szerint most már több, a több tagállam is végrehajtja ezt, Ciprus, Szlovákia és az Egyesült Királyság is végrehajtja az irányelv rendelkezéseit. Egyébként a Compassion in World Farming, tehát a CVF civil szervezet is hasonló következtetésekre jut. A fennmarad, az általam nem felsorolt tagállamok azok, amelyek még mindig nem tartják be az előírásokat. Ez látszik is a dián, de egyébként reálisan elmondhatjuk, hogy körülbelül 3-6 tagállam van, amely betartja az előírásokat, és a többiek pedig nem. A következő lépés az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy a bizottság milyen lépéseket tett, hogy EU szinten javítsa a végrehajtást, útmutatásokat dolgozott ki, illetve elektronikus oktatóeszközöket a tagállamok számára, a gazdák, tenyésztők, sertésztenyésztők számára, és az útmutatások megvitatása már megtörtént. Voltak olyan plegykák, amelyek szerint az eszmecsere nagyon kényes, bonyolult, és hogy nyáron kívánja a bizottság lezárni ezt, de tulajdonképpen nem sikerült lezárni az eszmecserét az útmutatásokról. Az útmutatásokkal az a probléma, hogy ezek nem köteleznek senkit semmire, tehát a tagállamokat sem kötelezik arra, hogy lépjenek, csak egyszerűen útmutatást adnak az a kapcsolatban, hogy mi a teendő. Itt kommunikációs probléma is van. Ugye nyilván lehet információt adni, de azért egy picit komplikált ez, ez az útmutató, hogyha mi megvizsgáljuk. Jogi útmutatást is próbálnak adni, de az első látásra nem túl könnyen értelmezhető mondjuk egy sertéstenyésztő számára. mondjuk, ha belegondolunk abba, hogy a másik probléma, hogy egy sertéstenyésztő hogyan fér hozzá az elektronikus oktató eszközökhöz, akkor ez is egy picit problémás lehet. A második dolog, hogy az élelmiszerügyi és állategészségügyi hivatal látogatásokat, ellenőrzéseket hajt végre, de hát ez a monitoring eléggé hiányos, előfordul, hogy az FVO feltárja azt, hogy megsértik az előírásokat valahol, valamely tagállamban, és utána előírások, ajánlásokat fogalmaz meg, de néha az is előfordul, hogy egy másik tagállamban szintén látnak szabálysértéseket, de mégsem tesznek ajánlás, fogalmaznak meg ajánlásokat. Tehát tulajdonképpen nem következetes az FVO ellenőrzése nem következetes az FAO eljárása, ezen javítani kell. Aztán a szabálysértési eljárások kérdése egy olyan téma, amelyet a parlament is már megvitatott. A korábbi találkozások során, amikor a petíciós bizottságban a az Európai Bizottság képviseltette magát, akkor a bizottság úgy érvelt, hogy a szabálysértési eljárás nem a leghatékonyabb eljárás, annak biztosítására, hogy egy irányelv rendelkezéseit végrehajtsák. De hát erre meg azt mondhatjuk, hogy mondjuk 20 évvel azután, hogy az irányelv életbe lépett, egy kicsit késő talán útmutatással előállni a tagállamok számára, és pusztán útmutatással előállni, de hát ez az önök megfontolására, ezt az önök megfontolására bízom. Hiszen itt szisztematikusan megsértik az irányelv előírásait. Aztán ugye arról is volt szó, hogy esetleg egy új keret jogszabály születne állatjóléti témában, és itt mutatók lennének, illetve a végrehajtást javítanák, és a farokurtításról is szólna, de hát ez valami jövőbeni dolog, amely nincs még készen, majd meglátjuk, hogy a bizottság milyen javaslattal áll elő. Végül pedig a bizottság olyan eszközök kifejlesztésén is dolgozott, amelyek segítenék a rutinszerű farokurtítás elkerülést elkerülését, és itt térünk vissza a manipulálható anyagokra és egyebekre, arra a környezetre, amelyet az állatoknak biztosítanak. Nos, hát milyen következtetéseket vonhatunk le? Továbbra is nagyon-nagyon sok tagállam nem tartja be az előírásokat, az útmutatások, az oktatóeszközök, az állatok környezetére vonatkozó javaslatok, a keretjogszabály az állatjólétről hasznos eszközök lehetnek, de ugyanakkor sokkal szigorúbb politikára van szükség, amely a végrehajtást ellenőrzi, hiszen már 20 éve életben van ez a tilalom, amely a rutinszerű farokurtításra vonatkozik, és hát a gyakorlatban nem tartják ezt be. Amire a legnagyobb benyomást tette, az az, hogy tulajdonképpen már szinte jogállamisági kérdés lett ebből, mert a tagállamok ugye rutinszerűen megsértenek egy, irányelv, egy irányelvet, ennek az előírásait, és senki nem tett semmit. Tehát talán az Európai Parlament is megvizsgálhatná ezt, vagy felvethetné ezt, hogy a bizottság nem lépett a tagállamokkal szemben, amikor világos volt a rutinszerű jogsértés persze nem csak jogi, hanem politikai eszközről is szó van, hogyha jogsértési eljárásról beszélünk, levelet lehet küldeni a tagállamoknak, kérve őket arra, hogy um, hozzanak meg bizonyos lépéseket, különben a bíróság elé kell, hogy álljanak. Nos, hát mivel nincsen se konkrét, sem rendszerszerű bizonyíték mindenre, mert szükség lenne adatgyűjtésre is és szükség lenne arra, hogy ezek az adatok rendszerszerűbbek legyenek, és az információkat pedig közzé tegyék az irányelv átültetéséről, illetve végrehajtásáról, és tájékoztassák a közvéleményt a helyszíni vizsgálatokról és a konkrét előírásokról is. Ez jelenjen meg a sajó, sajtóban, és így tovább megkapták a mellékletben a parlamenti kérdések összefoglalóját is. Az előző parlamenti ciklusban többen, több politikai ö, frakció tett fel kérdéseket a bizottságnak, láthatják a válaszokat is. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you, Ottavio. Köszönjük, Ottavio. Hatalmas munkát végeztek. a konklúzióban ugye az egész össze van foglalva. Ez egy nagyon komoly téma, nagyon komoly probléma, amiről én először hallottam. Svédországban az európai parlamenti kampány során gyakorlatilag ez volt a, az egyik legfontosabb téma, és verseny folyt Svédország és Dánia között ebben a témában. Tényleg érdekes erről hallani. Most megadom a szót a petíció készítőjének, illetve benyújtójának, aki videó üzenetet küldött Birgitte Dám, aki állatorvos, és a Dán Állatjóléti Társaság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 My name is Birgitte Dan. I'm a veterinarian and senior policy... Birgitte Dan vagyok, állatorvos és szakpolitikai tanácsadó az állatvédő testületnél. Először is köszönöm a petíciós bizottságnak, hogy folyamatosan érdeklődéssel figyelemmel kíséri a, az EU teljes területén zajló malacfarok kurtítás illegális gyakorlatát. A harmadszor fordulunk már az önök bizottságához, milyen évben Dániában 29 millió sertése sikált ezen, Európában 2-300 millió. A legtöbb országban és Dániában mindenképpen ez rutin eljárás, és figyelmen kívül hagyják a sertésekről szóló irányelvet. Valójában Dán, Dániában a sertések 99%-ának levágják a farkát. Az, hogy a bizottság megengedi a sertés irányelv megsértését és nem indít eljárást, az egyszerre piactorzulási és állatjóléti probléma. Több millió sertés szenved, és azok a farmerek, akik betartják a szabályokat, piaci hátrányt szenvednek el. Meg lehetne akadályozni a problémát, leginkább azzal, hogy betartják a sertésekről szóló irányelv előírásait, például a sertéstartás körülményeit. Ilyen különleges erőforrások természetesen növelnék a sertéstartás költségeit valamennyire. Elfogadhatatlan, hogy a bizottság megengedi ezt a gyors és egyszerű eljárást, illetve egyszerű módját annak, hogy megsértsék a jogszabályokat, és nem indít eljárást jelentést kért az önök bizottsága a belső ügyek főigazgatóságától. Örülünk annak, hogy az a jelentés elkészült. Immár dokumentált, hogy rutinszerűen levágják a sertések farkát, és ez egy komoly problémát jelent. A tagállamok közül 17 nem tartja be az irányelvet, csak 6 tartja be, ez a bizottság saját információi alapján állítható. Több megoldást javasol az irányelv, többek között az e-learning, az elektronikus tanulási eszközök és útmutatások kiadását Strukturális problémáról van szó Dániában, az ipari termelés érdekében eh, rutinszerűen levágják a sertések farkát, biológiai eh, igényei kielégítésére semmilyen eh, figyelmet nem szentelnek. Reméljük, hogy ez a jelentés örülünk, hogy a jelentés hangsúlyozza azt, hogy a bizottság indíthatna jogsértési eljárást. Az irányelv már tíz éve életben van, míg az eljárást húsz éve tiltják. Épp ideje, hogy az Európai Bizottság indítson ilyen eljárásokat. Thank you for that. And now we give... Köszönöm. Most pedig eh, megadom a szót a bizottságnak. Simonin úr, vagy Perez Alvarez asszony? Önöké a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. ahogy a petíció benyújtói is mondták, illetve a parlament jelentése is megállapítja, a farokkurtítás az, hogy is mondjam, egy komplex probléma, és nem könnyű megoldani, nem lehet egyszerű tiltással ezt a problémát eh, megoldani. Ez az első dolog, amit ki kell mondani nem helyén való az sem, hogy azt gondoljuk, hogy egy jogsértési eljárással ezt meg lehetne oldani. Természetesen a kismalacok farkának kurtítása egy probléma, és ettől függetlenül vannak még más olyan problémák, illetve ennek hiányában fellépő magatartások, amelyek legalább akkora problémát jelentenek. Alapvetően egy jogi döntéssel ezt nem lehet rendezni. Ez lenne az első dolog, amit mondanék. Az alternatívák keresésében is sok dolgot kipróbáltunk már, nem könnyű az sem, mert számos módszer itt is elhangzott, strukturális változásokra is szükség van. Ez a globális technikai kontextusa ennek a dolognak, tehát nem könnyű mindezt megoldani. Ami pedig a tárgybeli dolgokat, illetve ténybeli dolgokat illeti, a bizottság nyilvánvalóan elfogadja azt, amit itt megállapítottak, illetve kijelentettek. A bizottság is tudatában van annak, hogy egy végrehajtási problémával állunk szemben. A másik dolog, pedig, hogy folytatni kell a munkát, alternatívákat kell találni. Nem könnyű, mert strukturális problémáról, több tényezős problémáról van szó. Valószínűleg tárgyalásos úton lehetne, lehetne rendezni. Amikor ekkora mértékű egy jogsértés, az azt jelzi, hogy a probléma nem könnyen megoldható. Megpróbálunk egy keretjogszabályt, mint megoldást körüljárni. A bizottság a bizottság és a, bizottság, a tanács és a parlament elé kíván terjeszteni egy ellenőrzésről szóló ellenőrzésről szóló szabályt, emellett egy olyan központ létrehozására is gondolunk, amely e, e, jelenleg nem létezik. Amennyiben ezt a javaslatot elfogadják, és ez hatályba lép, az valószínűleg ezt a kérdést is, illetve a farmerek, a, a, az állattartók felé irányuló kommunikáció problémáját is megoldja. Nyilván ettől még megmarad az a probléma, hogy alternatívákat kell találni. Ami a bizottság fellépését illeti, a végrehajtás problémáit, fontos pontosítani, hogy a bizottság nagyon szeretné természetesen betartatni a jogszabályokat, ahogy a parlamenti szakértő is mondta, e, jogállamiságot érintő kérdésről van szó, és a jogállamiság elvét e, be kell tartani. Ugyanakkor elnök asszony, arra is rá kell mutatni, hogy e, az állat jólétre az utóbbi években nagyon odafigyel az Európai Bizottság. 2012-ben a tojás-tojótyúkok ketrecben tartását tiltották be bizonyos méretek alatt. Emellett mellett egyéb strukturális változások is történtek, és zajlanak jogsértési eljárások. A bizottság tehát odafigyel a végrehajtására az állatjóléti szabályoknak, ugyanakkor prioritásokat kell felállítani. A ketrecben tartott tyúkok kérdését nagyobb mértékű problémának láttuk. 2014-ben szintén voltak olyan ellenőrzési fellépések, amelyek az állatok vágásával, illetve az oda vonatkozó szabályok betartatásával voltak kapcsolatosak. Tehát ez a farok csonkítás megint egy olyan kérdés, ami, ami, ami hamarosan komolyabb hangsúlyjal kerülhet fel a bizottság napirendjére, hiszen új bizottság és új biztos van, tehát a prioritásokat is újra felmérjük, és kicsit előre mozdulhat a, a prioritásos listán ez a, ez a kérdés is emellett egyfajta helyzetértékelési politikát is ki kell alakítani, ugyanis egy konkrét kérdésről van szó, ami konkrét fellépést igényel. Köszönöm. Most akkor a kollégáknak adnám meg a szót. Margaret Oken először. Köszönöm, elnök asszony. Most Dánul fogok beszélni, mert tudom, hogy Dániában hallgatják ezt a webstreaminget. Először is szeretném megköszönni a petíció benyújtóinak ezt a munkát. A Dán televízióban foglalkoztak ezzel a témával, beleértve az állatjóléti kérdéseket is, illetve a piaci to, piactorzulás problémáját is, mert Svédországban betartják a jogszabályt, míg Dániában nem. Egy új Dán versenyjogi biztos van, akinek figyelmét felkívánjuk hívni erre a problémára is ugyanakkor lássuk azt is, hogy a lobbisták a lobbisták erősen győzködik a bizottságot, az ő érveik visszaköszönnek a bizottság által elmondottakban is, tehát egyszerűbbnek látszik az ő előadásukban a, a farkat levágni, mert a tartási körülményeket megváltoztatni úgymond nehezebb. Eh, a másik probléma az, hogy a kismalacokat korán leválasztják a, eh, az anyamalacokról, eh, és ez okozhatja, hozzájárulhat a problémához Dániában. Egy MASA típusú penicillin rezisztencia alakult ki, eh, ami azért alakul ki, mert preventív mértékben kapnak antibiotikumot az állatok, tehát gyakorlatilag eh, rezisztensé válnak a baktériumok bizonyos eh, gyógyszerekre. Tehát egyrészt van a versenyjogi probléma, ugyanakkor vannak az állatjóléti problémák, illetve az is, hogy a mezőgazdaság ebben az esetben nem fizet a szennyezésért, holott általában a szennyezőnek kell fizetnie. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Amennyiben a jogalkotó nem veszi ezt komolyan, akkor Hát ne felejtsük el, nem e- Dániában legrosszabb a helyzet. Vannak olyan országok, ahol mm, e, például a penicillin felhasználása preventív célból e, sokkal elterjedtebb. E, vannak olyan országok, ahova nem lehet a dán malacokat exportálni, ha nem vágták le a farkát. Tehát egyes országok kifejezetten a behozatal feltételéül szabják ezt, a, ami megint csak eléggé súlyos. Svédországban a fogyasztók most már jobban odafigyelnek, ez egy pozitív fejlemény, olyan sertést hajlandóak csak megvenni húst, akár magasabb áron is, amelynek felnevelése során betartották a szabályokat. Ez jó hír a az állattartóknak is, mert látják, hogy a fogyasztó az ő oldalukra állítható. Egyébként pedig lehet, hogy kicsit kevesebb sertést kellene fogyasztanunk. Azt hiszem, hogy senkinek nem ártana. Köszönöm. Yes, thank you. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A rutinszerű farokkurtítás a sertéseknél egy abszolút kegyetlen és fájdalmas gyakorlat. Szeretném megköszönni a petíció benyújtóinak azt, hogy felhívták a figyelmünket erre a témára újból és újból, biztosítván azt, hogy ne feledkezzünk meg ezekről az állatokról. A farokkurtítást meg lehet előzni, hallottuk a petíció benyújtóitól, ezt az a farok harapás miatt teszik az állatok, és ez pedig összefügg az intenzív gazdálkodási módszerekkel. A helyet tehát, hogy ugye megváltoztatjuk ezeket a rendszereket, és biztosítjuk, hogy jobb életkörülmények között éljenek az állatok, csak intenzívabb, intenzívebbé tesszük ezt a fajta állattartást, és semmilyen módon nem lépünk fel ezzel szemben. Mert pedig nem ez az, amire a sertéseknek szükségük van. Biztosíthatom önöket, hogy a sertések a szabadban szeretnek lenni, és a sárban hemperegni, együtt akarnak lenni, és nem egymás farkát harapni. Ez a magatartás Európában megjelenik, ez ugyanakkor a farokultítás nem lehet egy gyakorlat, úgyhogy ezen változtatnunk kell. Hollandiában a közelmúltban az állatvédő párt egy javaslatát elfogadta a parlament annak érdekében, hogy végre a sertések farokultítását megakadályozzuk. Már nem elfogadható, az, hogy a farok harapást ürügyként használják fel a farok kurtításhoz. Noha a bizottság azt mondja, hogy a jobb jogszabályalkotás alkotás az állatjólét érdekében szükséges, és dolgoznak egy ilyen állatjóléti keret irányelven. Azt kell mondjam, hogy már így is nagyon régóta várunk erre a keretjogszabályra, és noha a jobb jogszabályalkotás nem csak sürgős az a sertések számára, hanem más állatfajok számára is Európában. Már így is régóta várunk erre, és a sertések arra is várnak egyébként, hogy a jelenlegi jogszabályt érvényesítsük. Már 20 éve várnak erre, és azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy megadjuk nekik azokat az életkörülményeket, amelyeket megérdemelnek. És még egy észrevételem volna, az Európai Bizottság tudja, hogy a tagállamok többsége nem teljesíti a vonatkozó jogszabályokat, amelyek tiltják a farokkurtítást, és noha 20 éve szisztematikusan sértik a jogszabályokat. Itt az ideje, hogy a bizottság végre lépéseket tegyen, és jogsértési, jogsértési eljárásokat kezdeményezzen. Érző lények, a sertések, éppen ezért a szükség, szükségük van a segítségünkre. A szerződések őreként a bizottságnak pedig valós részvétet kell tanúsítani ezen állatok iránt, ahelyett, hogy tovább erőlteti az ilyenfajta mezőgazdasági gyakorlatokat a szubvenciók által. Most pedig Mici asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Két megjegyzést szeretnék tenni. az állatjóléti csoport alelnökeként szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire megráz az a fajta kegyetlen bánásmód, amelyet tanúsítanak a vágóhidakon, illetve a szállítás során az állatokkal szemben. Ez a téma pedig, amelyet ma vitatunk, a farokkultítás. egy további példa arra, hogy az állatokat úgy kezeljük, mint holmi objektumokat, amelyeket például szállítunk, és úgy gondolom, hogy a petíciós bizottságnak támogatnia kellene bármilyen fajta ilyen irányú petíciót, amelyek esetében az állatok az érintettek, hiszen a kollégám is megjegyezte, hogy érző lények, nem ignorálhatjuk őket csak azért, mert a végén megesszük őket, kellő figyelmet és jelentőséget kell tulajdonítanunk ennek a petíciónak is, és más olyan petíciónak is, amelynek amely a egyéb érző lényekkel, az állatokkal foglalkozik. Ez lenne az első megjegyzésem. És hangsúlyoznám azt is, hogy 20 éve megvan a jogszabály, semmi lépés nem történt. Parlamenti képviselőként valóban aggaszt az, hogy következetesen sértik a jogszabályokat a tagállamok, itt az ideje, hogy lépések történjenek. 20 év eltelt, és pusztán három ország felel meg az előírásoknak. Ha valami történt, egyébként azt nagyra ítélem, említette a bizottság is, hogy könnyű lenne kezelni ezt a kérdést. Mi ugye azért vagyunk itt, hogy megoldjuk a problémákat, de lehet, hogy ha eddig lépéseket tett volna a bizottság, akkor nem csak három ország felelne meg a jogszabályoknak, hanem mondjuk hat, és kevesebb sertés lett volna kitéve ilyenfajta szenvedésnek. Ismerjük a jeleket, ott vannak az okok, a megoldások, is, akkor mégis mire várunk? Szeretném eh, nagyra értékelni azt is, amit a bizottság mond, hogy újra értékelik a prioritásokat. Bármi, ami az állatokkal kapcsolatos, akik egyébként nem tudnak szólni saját érdekükben, fontos, hogy szerepeljen a bizottság napirendjén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Péter Jár következik. Köszönöm szépen. Néhány általános megjegyzést szeretnék tenni. mi az értelme egy olyan jogszabálynak, amelyet nem tudunk végrehajtani? Akkor vagy nem gondoltuk komolyan, kellőképpen komolyan a jogszabályt, vagy egyszerűen nem tudjuk végrehajtani. Nem ez az utóbbi a jelenlegi eset, mert ha akarjuk, akkor végre tudjuk hajtani a jogszabályokat. Tehát valószínűleg politikai oka is van, és lehet, hogy annak idején a jóváhagyásnál nem vettük komolyan az egészet, vagy a kommunikáció nem volt megfelelő. Őszintesség, ez egy fontos szlogen lenne. Említette a bizottság, hogy értékelik a helyzetet. Ma reggel beszéltünk arról, hogy néha jó lenne meghívni az illetékes biztost, említettem ezt, itt általában ugye egy nagy politikai döntésről van szó. Ki kellene kérdeznünk az illetékes biztost, hogyan kívánja ő kezelni a helyzetet. Van egy jogszabály, amit egész egyszerűen nem helyeztek át a gyakorlatba. Nincs kellő információ, ezt állítják, de ez nem igaz, hiszen az Agri Bizottságban ugye tudjuk, hogy mi a helyzet, a helyi hatóságok tisztában vannak azzal, hogy mi történik és mi nem de hogyha nem vagyunk érdekeltek abban, hogy megvilágítsuk a kérdést, akkor annak okai vannak. Lehet, hogy vannak alapos okok, de ha egyszer született egy döntés egy jogszabályról, akkor ezt át kell ültetni a gyakorlatba. Ez valahogy nem felel meg a német mentalitásnak legalábbis. Értékelni a helyzetet, ez nem elég konkrét a bizottságnak egy nagyon egyértelmű levelet kellene írnunk, és leszögezni abban, hogy vagy őszinték, és ha tisztában vannak ezzel az irányelvvel, vonják vissza, hogyha tudják, hogy nem kerül sor a végrehajtásra, vagy pedig értékelik a helyzetet, és közösen a tagállamok végre állapodjanak meg abban, hogy hogy kívánják átültetni ezt az irányelvet a gyakorlatban. Jelenleg semmi ilyesmi nem történik, és van egyfajta hallgatólagos megállapodás az érintettek között arról, hogy egyáltalán ne is legyen vita erről. Ez a fő problémám. Hagyjuk nyitva ezt a petíciót, de kérdés, hogy mit teszünk a továbbiakban. Nyilván az sem véletlen, hogyha a bizottság azt mondja, hogy a jogsértése járás nem a megfelelő megoldás, mert akkor mindenkit lerohanunk. Láttuk ugye a táblázatot a tagállamokkal, de hogyha megnézzük, hogy hol tartják a legtöbb sertést, akkor lehet, hogy az esetek 98%-ában egyáltalán nem történik semmi. Tehát vagy őszinték vagyunk, és visszavonjuk ezt a jogszabályt, vagy pedig, amit én szeretnék, az az, hogy mondjuk azt, hogy a politika ott kezdődik, hogy tisztában vagyunk a realitással. Van egy jogszabály, amelyet nem hajtanak végre, akkor döntenünk kellene arról, hogy hogyan lépjünk, mit tegyünk. Ez megint egy tipikus példa arra, amikor azt mondom, hogy az illetékes biztosnak el kellene jönni a bizottságba, hiszen ezt nem a, a bizottság képviselői teszik, nem ők nyilatkoznak. A, itt egy politikai döntésről van szó. Itt a biztosnak kell nyilatkoznia, hogy akarja vagy nem ezt a jogszabályt. Jó, Mrs. Carlson. Tak for formand. Øh, også jeg vil tale øh, på... Köszönöm, elnök asszony. Én is Dánul fogok beszélni. Örülök annak, hogy ez a téma napirendre került Magam is figyelemmel kísérem ezt az ügyet Dániában. Engem is aggaszt. Leginkább az aggaszt, hogy eh, mennyire rutinszerű eljárásról van szó a mai napig is. Furcsa ugyanakkor, hogy eh, akkor akarják betiltani a farokkurtítást, amikor egyébként van egy igen nagy joghézag, amely mégis bizonyos körülmények között lehetővé teszi azt. Ebben a dologban leginkább pénzről van szó, illetve arról, hogy a farokkurtítás ténylegesen megtakarítást jelent. Én úgy gondolom, hogy az állatok egyébként érző lények, és mi felelősséggel viseltetünk irántuk a bizottság válaszát meghallgatva nem hallottam semmilyen kézzel fogható tervről, vagy tervezett lépésről. Arról beszélt, hogy a ketrecben tartott tyúkok érdekében milyen nagyszerű dolgokat csinált a bizottság, és hogy az állatjólétet mennyire szívén viseli, ugyanakkor erre a problémára vonatkozóan semmilyen konkrét ötletet vagy tervet nem hallottunk. Jó lenne, hogyha a bizottság ennél konkrétabban tudna fogalmazni. Eleonora, és ezt követően én le is zárom a hozzászólók listáját, mert rövid az idő, és kezdünk kifutni belőle. Margaret, még te is akarsz? Eleonora Evic, jó? Eh, Nagyon-nagyon rövid leszek. Csak annyit akartam mondani, hogy a kolléga egy gazdasági problémát vetett fel. Tehát az rendben van, hogy milyen növekedési modelleket követünk, amelyek csak a mennyiséget tartják szem előtt, hát akkor tessék, itt a klasszikus példa a szemünk előtt, mindent túl akarunk, mindenen túl akarunk lépni, ami, ami, és közben itt vagyunk szemben egy ilyen jelenséggel, ami hihetetlen. Ugyanaz az álláspontunk. És a probléma tehát ennél egy kicsit több. Azt kellene, fel, azt kellene megértenünk, hogy most akkor hova is tartunk, milyen, milyen növekedési modellt kívánunk követni. Hm és ez a fajta növekedési modell nem tesz mást, mint károkat okoz, és hatalmas mennyiségű hulladék keletkezik. Ugye ezt is tudjuk, hogy mennyi élelmiszert dobnak ki, és biztos, hogy ebből az élelmiszerláncból is jön hulladék, tehát ez gyakorlatilag egy ördögi kör, és sokkal tágabb keretek között kell ezzel foglalkozni. Hát nekünk kell, hogy meglegyen a politikai szándékunk, és az erőforrásaink, hogy legalább megoldási javaslatokkal álljunk elő. Hát legalább itt vannak a petíció benyújtói, hogy emlékeztessenek bennünket ezekre a témákra is, amikkel foglalkoznunk kell. Margaret, you had a... Köszönöm, Margaret. Még egy rövid megjegyzést. És utána lezárom a hozzászólók listáját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát nem hiszem, hogy meg kell várnunk szükségszerűen azt, hogy az egész kapitalista rendszer összeomoljon, mielőtt lépünk a probléma ügyében. Hát a sertéstenyésztés körülményeit kell javítani, tehát a telepeken, a boxokban kell javítani az állatok körülményeit, életkörülményeit, és én is azt szeretném, hogy a biztos lépjen, és hogy legyen az állat jóléti kérdés is nagyon fontos. Aztán súlyos kérdés az antibiotikumok használata, és Dániában is hatalmas ez a ö, probléma, nagyon súlyos, mert e, például ezzel az antibiotikummal szemben nagyon-nagyon ellenállóak lettek az állatok, ez az MRSA antibiotikum. Tehát azt hiszem, hogy a figyelmünk középpontjában az jóléti szempontoknak kell mindig állni. Köszönöm köszönöm a kollégák véleményét, akkor azt fogjuk tenni, hogy a bizottsághoz fordulunk, és részletes választ várunk tőlük, tehát kommentálják a tanulmányt, valamint válaszoljanak arra a kérdésre, hogy miért nem indítottak még jogsértési eljárásokat a tagállamokkal szemben. Hiszen, hogyha jól értettük ezt, akkor ugye az volt a bizottság politikája, hogy egyszerre csak egy jogsértési eljárást folytatnak, hát ez eléggé abszurd. És magyarázatot várunk, és arra is magyarázatot várunk, hogy miért idézőben úszhatják meg a tagállamok azt, hogy egy irányelv rendelkezéseit nem tartják be, csak azért, mert sokan vannak, akik nem tartják be. Hát ez elég abszurd, nem? Hogy van már egy több mint 20 éve életben lévő jogszabály, amelynek a rendelkezéseit nem tartják be, és azért túszták meg, mert sokan vannak. Tehát ezt beleírjuk a levélbe, mellékeljük a tanulmányt is, az Agri és az Enviszak Bizottságnak is, azért, hogy nyilván ugye ők a két kompetens illetékes bizottság, amelyek foglalkoznak az állatjóléti kérdésekkel, tehát ők is megkapják az információt. Akkor ebben megállapodhatunk? Van még valami, amit tehetünk. Tulajdonképpen a parlamenti jogi szolgálat véleményét is kikérhetjük. Kikérhetjük tehát a jogi szolgálat véleményét arról, hogy az Európai Parlamentnek milyen eszközei vannak, milyen jogi eszközei vannak arra, hogy megvédjen egy EU-s jogszabályt, amely már 20 éve életben van, és hogy milyen jogi lépéseket tehetünk akkor, hogyha az Európai Bizottság nem teszi meg a kötelességét, tehát nem cselekszik. Ezt ö, is kívánják? Tehát megtegyük ezt is? Mi a véleményük? Rendben, akkor ezt is meg fogjuk tenni. Mikrofon nélküli megjegyzés. Az elnök asszony egyetért a képviselőnővel, de a lényeg, hogy azt fogjuk tenni, amit most akkor itt elmondtam. Ezt köszönöm szépen. És most a 16-os napirendi pontunkra fogunk rátérni. Mauricio Benedetto által benyújtott petícióról van szó a gazdálkodásról Kalabriában. A petíció benyújtója itt van, körünkben, hát nagyon sok szeretettel üdvözöljük, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen már 17 éve zajlik ez a helyzet. Nagyon súlyos egészségügyi és környezetvédelmi vészhelyzet van Dél-Olaszországban. Gyakorlatilag szemét, hegyek, szemét, folyók árasztanak el bennünket és a partvonalat elönti a szemét. Én most felsoroltam néhány folyót, néhány várost, néhány önkormányzatot, amelyek ezzel a súlyos problémával küzdenek. Az a helyzet, hogy ez a helyi lakosok egészségét is súlyosan érinti. Több száz lerakó, illegális lerakó is található a területen, amelyen nem foglalkoznak. Néhány évvel ezelőtt az olasz parlament folytatott vizsgálatot, az illegális hulladéklerakási tevékenységet vizsgálták Kalabriában, illetve a rendszer gyenge pontjait azonosították be, azonosították az érintett feleket, illetve azt is feltárták, hogy bűn szervezetek is részt vesznek ebbe bűnözői csoportok. Annak ellenére, hogy mindez az információ napvilágra került, semmi nem változott. Körülbelül olyan 13-14 százalékon állunk, ami a szelektív hulladékgyűjtést illeti, és a hulladék gazdálkodási ciklus is gyakorlatilag az égetést jelenti. Az olasz jogszabályok célkitűzésnek 65%-os újrafelhasználást tűztek ki, de egyébként a 2008 per 98-as irányelv is újrafeldolgozást tűz ki és azt fogalmazzák meg, hogy az égetés az az utolsó alternatíva. Tulajdonképpen bebizonyosodott, hogy a helyi, a regionális rendszer képtelen ezeket a célkitűzéseket megvalósítani, és teljesen feleslegesen 2 milliárd eurót elköltöttek, végrehajthatatlan intézkedéseket fogadtak el, nem adtak elég információt a helyi önkormányzatoknak, nem konzultáltak velük, nem volt semmifajta hatástanulmány vagy kiértékelés. Ennél is súlyosabb az, hogy tulajdonképpen a hulladékkezelési ciklus a 2007-2013-as időszakban teljesen hibásan indult be, rossz kiindulás, rossz alapokról indultak ki, és súlyos környezetvédelmi, illetve egészségügyi kockázatok jelentek meg az utóbbi években. Gyakorlatilag rendszeresen hulladékhegyek árasztják el az érintett települések utcáit, a folyókat, és így tovább. Tehát gyakorlatilag itt vészhelyzet van, sürgősen tenni kell valamit. És rengeteg az illegális hulladéklerakó is. Az olasz jogszabályok elvileg a megelőzést, illetve a hulladékok kezelését írják elő, ezek szétválogatását, valamint ártalmatlanítását, újrafelhasználását, és végső esetben az eléges, elégetését. Szerepel a jogszabályban, hogy az új a hulladékok felhasználására valamennyire lehetőséget, valamennyi lehetőséget ki kell használni. Egy kicsit átalakították a hulladékgazdálkodást, és hihetetlen, most már 32%-ra emelték a szelektív hulladékgyűjtési célt. A nemzeti 65%-os nemzeti célkitűzéshez képest. Több mint 100 millió euróba került a helyi szabályok, illetve a rendszer átalakítása, de mindezt úgy hajtották végre, hogy bármilyen fajta pontos adatokat tettek volna közzé, vagy pedig határidőt szabtak volna, hogy meddig kell teljesíteni a célkitűzéseket. Én a bizottság választát nagy érdeklődéssel olvastam Ugye a bizottság azt írja, hogy 2014 folyamán elemezni kívánja a hulladékgazdálkodási tervet Calabria régióban, és amennyiben hiányosságokat észlel, akkor megfelelő vizsgálatot fog lefolytatni. Arról is tájékoztatott bennem e, engem, hogy 2013-ban egy táblázatot tettek közzé, amelyben az összes olasz régió benne van, azokkal az ajánlásokkal együtt, amelyeket már megfogalmaztak. Az egyik e, ajánlás, tehát pontosan az, hogyha Európai Uniós finanszírozáshoz kívánnak jutni, hogy a hulladék gazdálkodási terveknek meg kell felelni a 2008 per 98-as LK irányelv 28. cikkének. Tehát ez egy feltétel, amit az uniós támogatás igényléséhez teljesíteni kell. A 28-as cikk előírásainak lehet, hogy papíron megfelel ez a régió, de nagyon fontos az, hogy helyszíni vizsgálatot folytassanak, és hogy megvizsgálják az illegális hulladék lerakók helyzetét, de talán azon is el kellene gondolkodni, hogy esetleg egy task force-ot fel lehetne állítani, amely beavatkozik ennek a ciklusnak a különböző szakaszaiba, annak érdekében, hogy a hulladékkezelés ne úgy bonyolódjon, ahogy most tulajdonképpen itt közegészségügyi problémáról is van szó, környezetvédelmi problémáról is van szó, és ezért kell sürgősen lépni. Köszönöm, elnök asszony. So, Laura. Köszönöm szépen, és Laura Ferrara is eljött. Itt van most már körünkben, nem tudom, hogy van-e még valami hozzáfűzni valója. Amennyiben igen, akkor kérem, hogy nagyon rövid legyen, mert szorít bennünket az idő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számomra ez egy nagyon különleges eh, helyzet, hiszen én is aláírója vagyok ennek a petíciónak állampolgárként, de közben európai parlamenti képviselő is, akit ide választottak az állampolgárok. Tehát én képviselem ezeket az állampolgárokat, és a környezetvédelme is nagyon fontos, eh, a saját hazánk eh, és környezetünk védelme, illetve az állampolgárok egészségének védelme, akiket képviselek. Azért írtuk ezt a petíciót, és nyújtottuk be a parlamenthez, mert most már nagyon-nagyon súlyos fokra jutott ez a helyzet Kalabriában. Vannak olyan szennyezett helyszínek, több száz ilyen helyszín van, amely most már igen magas kockázatú, kockázati besorolású, és felmerült az a gyanú is, hogy bizonyos rákos megbetegedések, amelyeknek az előfordulása most már megnövekedett Kalabriában, és gyerekeket is érint ez, lehet, hogy emiatt alakultak ki. Olyan hulladékokat is leraknak, amelyeket fel lehetne újra használni, olyanokat is elégetnek, amelyeket még újra lehetne hasznosítani. Az állampolgárok eseményeket szerveztek, összefogtak a helyszínen. Nagyon fontos tájékoztatni az állampolgárokat a, rész, a szelektív gyűjtésről, illetve a jó gyakorlatokról, amelyek más országokban már beváltak. Tehát mindenképpen muszáj az állampolgárokat bevonni ebbe, és elmagyarázni nekik a hulladékok újrafelhasználásának a fontosságát, a környezetvédelmi fenntarthatóság fontosságát, illetve azt, hogy ez milyen költségekkel jár, illetve milyen költségeket csökkent. A helyi politikának ezt támogatnia kell. A korábbi regionális adminisztráció ugyanúgy viselkedett, mint máshol, azt gondolták, hogy a szelektív gyűjtést is piaci alapokon meg lehet oldani, és magán befektetők bevonásával ezt lehetne, le lehetne bonyolítani, munkahelyeket is teremtenének, amelyek egyébként Kalábriában hiányoznak. A 2014-2020-as ciklusban lehetne Európai Uniós támogatást is felhasználni a megfelelő hulladék hierarchiával, hogyha a 98 per 2008-as irányelv feltételeinek megfelelnek ezért is sürgős a cselekvés. Kalabriában a gazdálkodási tervet most alakítják hát ezt már mondta Mauricio Benedetto, hogy most már a szelektív gyűjtés százalékát ugyan megemelték, de ez még mindig jelentősen elmarad a nemzeti 65%-os célkitűzéshez képest. A Csinkpesztelle mozgalom néhány kollégájával együtt indítottunk egy ilyen mozgalmat annak érdekében, hogy a kalabriai helyzeten javítsunk, és ezzel a petícióval azt szeretnénk tudni, hogy milyen lehetőségek vannak a cselekvés érdekében, hogy me- meg tudjuk előzni, vagy elkerüljük a környezet állapotának további romlását, illetve az állampolgárok egészségének további romlását azt kívánjuk, hogy legyen egy helyszíni vizsgálat mielőbb, amilyen korán csak lehetséges, és ennek a következtetéseit vonják le, állítsanak fel egy task force-ot, amely a helyszínen cselekszik, és a rendszer kritikus pontjaink közbelép. Az egészséghez való jog és a tiszta környezetben éléshez való jog minden állampolgárt megillet, cselekednünk kell. Köszönöm. The floor goes to Mr. Manganaro úr kap szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkinek jó napot kívánok. Pont ma olvastam a bíróság ítéletét, amelyet ugye a 2003-as évben indított jogsértési eljárással kapcsolatban hoztak voltak itt illegális hulladéklerakók, és a 2003 per 2077-es számú kötelezettségszegési eljárás keretében a bíróság 40 milliós büntetést szabott ki, és további 40 milliós bírság vagy büntetés van függőben, amennyiben a, az illegális hulladék lerakókat nem szüntetik meg. Nagyon fontos tehát, hogy a, a parlamentet tájékoztassam erről, illetve az is fontos, hogy tájékozódjunk arról, hogy nem megfelelően kezelik ezeket a hulladéklerakokat gyakorlatilag az összes dél-olasz régióban. Ami a kalabriai régiót illeti, itt ugye lezajlott ez az eljárás, és megszületett a bíróságnak ez a határozata, de ami a hulladék gazdálkodást illeti, ezzel kapcsolatban amit a bizottság tud, az az, hogy egyenlőre még egy 2007-ből származó hulladék gazdálkodási terv van életben, és ez bizony idejét múlt, hiszen közben megszületett a 2008 per 98-as LK irányában, mely azt írja elő, hogy hat évente kell aktualizálni a gazdálkodási terveket, tehát lejárt már ez a hulladékgazdálkodási terv. Nem csak Kalabriában egyébként ebben a helyzetben, hanem más olasz régiók is, és azt is el kell mondani, hogy nem csak Olaszország, mint tagállam küzd ezzel a problémával, hanem ez más tagállamokban is megjelenik. A bizottság hivatalos vizsgálatokat indított minden tagállamtól, érintett tagállamtól, nyilvánvalóan Olaszországtól is, megkérdezte, hogy most akkor konkrétan mi a helyzet, ezekkel a hulladékgazdálkodási tervekkel, mi a helyzet az olasz régiókkal. Mindenütt hogy a hulladékgazdálkodási tervek működnek, hogy ezeket vajon frissítették-e úgy, ahogy azt az irányelv előírja, vagy sem. Amennyiben a bizottság miután összegyűjtött ezeket az információkat, akkor a helyszínen is meg tudja majd vizsgálni, hogy van-e egyéb hiányosság, vannak egyéb rendelkezések, amelyeket az irányelven nem teljesítettek. A 28-as cikk előír ugye előzetes feltételeket, és ezeket is lehet ellenőrizni. Ami még egyszer Kalabriát illeti, megerősítette egyébként ezt a petíció benyújtója is, hogy elindították ezt a, ezt a folyamatot, hogy frissítsék a hulladékazdálkodási tervet, és hogy útmutatók, útmutatások szület, születtek meg, de tulajdonképpen az volt a cél, hogy újra elfogadják a tervet, és a petíció benyújtója többek között pont ezt panaszolja, hogy a közvéleményt nem vonták be, az állampolgárokkal nem konzultáltak. Van egy olyan irányelv azonban, amely előírja ezt a köteles, kötelezettséget, konkrétan akkor, hogyha például stratégiai környezetvédelmi szempontokról van szó, és ide tartozik a hulladékgazdálkodási terv is, hogy környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteni, és hogy nyilvános konzultációt kell tartani a lakossága. Tehát ez az irányelv, az EU-s irányelv előírása és az is előírás, hogy még a jogalkotási folyamat kezdete előtt kell tájékoztatni az érintetteket, a lakosságot, tehát hogy nem azután, miután már határozott a jogi érvényű tervet fogadtak el. A dél-olasz régiók önmaguk kompetensek az ilyen tervek elfogadására, de ez azt jelenti, hogy nekik kell megszervezni ezeket a konzultációkat, és ez azt jelenti, hogy Calabria esetében is mielőtt a helyi önkormányzat vagy tanács megkezdi ezt a munkát, előtte kell tájékoztatni az állampolgárokat, illetve konzultációt beindítani. Mert csak előzetes konzultáció után foglalkozhat ezzel hivatalosan a regionális adminisztráció pontosan az ennek a célja, hogy a közvélemény a megjegyzéseit, megfigyeléseit megtehesse, kérdéseit feltehesse, és így tovább, ahogy ezt a petíció benyújtója is elmondta ma. Összességében tehát abban reménykedünk egyelőre, hogy ez az új terv egy jobb terv lesz, illetve hogy frissítik valóban, és hogy valóban javítanak a hulladék gazdálkodási rendszeren Kalabriában. Ami a a helyszíni vizsgálatot vagy helyszíni cselekvést illeti, hát a bizottságnak nincsen feltétlenül ilyen hatásköre. A mi hatáskörünk az az, hogy ajánlásokat tudunk küldeni. 2013-ban egy roadmap-et tettünk, és Olaszország is megkapta ezt, különösen azok a régiók, ahol nagyon kritikus a helyzet, leginkább a déli régiókra igaz ez, és Kalabriára is. És hát aztán ugye a bizottság ezen kívül még azt, tud, azt tudja tenni, hogy kötelezettségszegési eljárást indít, hogyha bizonyos tagállamok nem tartották be azokat a kötelezettségeket, amelyeket az irányelv előír. Tehát a mi hatáskörünk az ennyi. we have. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon szorít bennünket az idő, úgyhogy arra kérem a kollégákat, hogy rendkívül rövidek legyenek. Margaret. Yeah. Sokszor foglalkoztunk már ezzel a témával. Volt két tejinfertáró látogatásunk, és Péter is ott volt az egyiken. Itt nem csak arról van szó, hogy egy formális nyilatkozatot kell tenni, hanem ennél komolyabb problémák vannak az igazgatási rendszer Olaszországban. Például a kampányai miniszter azt mondta, hogy neki meg kell, meg kell állapodnia a helyi polgármesterekkel, ami 561 embert jelent, az ő bevallása szerint. <coughs> Rómában pedig azt láttuk, hogy nincs felelőse a dolognak, egymáshoz továbbítják ezt az egész eh, problémát. Ugyanakkor Olaszországnak vannak olyan régiói, ahol ezt sikerült megoldani. Tehát Olaszországon belül is létezik a tudás azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt eh, megoldani. A polgárok bevonását különösen fontosnak tartom. kampányában láttuk, hogy eh, gyakorlatilag szükségállapotot hirdetve a jogot félre lehet tolni. Gyakorlatilag, hogyha valaki szükségállapotot hirdet, vagy azt mondja, hogy most szükségállapot van, akkor gyakorlatilag, mint hogy az összes jogszabályt felfüggesztenék. Olaszországban tehát azt kell eldönteni, hogy hogyan lehet ennek a felelősségnek megfelelni, úgy, hogy a döntéshozatali probléma, döntéshozatali eljárásnak problémái vannak. Ne kövessék a Dán példát, amely az égetés. Ehm, elég buta módja a, a hulladék elégetése a hulladékkezelésnek. Dánia ebben vezető szerepet eh, játszik ehm, és amikor én kampányában láttam, az eléggé rémisztő volt a hulladékkezelési technológia, amit ott alkalmaztak maga rémisztő volt. Tehát kérem, hogy találják meg a megfelelő módját ennek. Tényleg nagy kihívás. Amíg azonban a felelősségi körök nincsenek meghatározva, el sem tudom képzelni, hogyan fogják megoldani. I see no more. Nem látok mást. Péter, kért szót? Ja, ich muss mal... Először is meg kell állapítanom, az előző ponttal szemben a bizottság eh, megtesz eh, mindent, amit eh, megtehet, kimeríti az összes lehetőséget, ezt a bizottság is említette, ugye kötelezettségszegési eljárásokat kezdeményeznek, Olaszországot büntetik, és visszatartják a az alapokat, az EU-s alapokat, ugyanakkor azt kell mondani, hogy a bizottságnak ezt a munkát folytatnia kell, jól teszi, amit tesz, következetes kell, hogy legyen. A végrehajtásnál hiányzik a politikai akarat, ez a megosztott felelősség rendszere, ugye azt eredményezi, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy végre tudjuk, kinél van a felelősség, mégsem éppen ezért a politikai akarat hiányzik a helyszínen Olaszországban, hogy átültessék ezt a gyakorlatba. Az illegális hulladék lerakók problémáját itt a petíciós bizottságban nehéz megérteni. Illegális hulladék lerakók kezelése, hát azért érthetetlen, mert ott van ugye a telek tulajdonosa, könnyebb, könnyű fellépni, viszont a helyzet nem az aki aki ugye a hulladékot előállítja, jobb lenne, hogyha takarékoskodna, de nem ezt teszi, és végül még a hulladéklerakó tulajdonosa is pénzt kap. Tehát az egyetlen lehetőség, amelyet én látok, az az, hogy a felelőseket ott helyben Brüsszelbe idézzük, hogy felismerjék azt, hogy megfigyelés alatt állnak. de persze ez nem különösebben bíztató. Hatá elindították ugye a kötelezettségszegési eljárást, visszatartják a támogatásokat. Mit tehetünk még ott a helyi a helyszínen az illetékeseket kellene végre felrázni, hiszen ez nem egy új probléma, különböző koncepciók léteznek itt az Európai Unióban, gyakorlatilag ez olyan, mint egy menü, ki lehet választani, hogy ki mit szeretne. Van, aki a hulladék elégetés mellett teszi a voksát, más a hulladék szelektálását helyezi előtérbe. Hagyjuk nyitva ezt a petíciót, kérjük a bizottságot arra, hogy továbbra is maradjon ilyen következetes, és harmadsorban a helyi illetékeseket kell Brüsszelbe idéznünk, és kikérdeznünk őket, hogy mégis mit akarnak. Itt nem csak a táj megóvásáról van szó, nem csak arról, hogy természetvédelmi területek is vannak a kárvalottak között, hanem egész egyszerűen az embereket is ez hátrányosan érinti, és legalább öt éve vitázunk erről a problémáról, és igazából nem tudtunk még előrelépni. Eleonora Evi? Eleonora kérem nagyon röviden, és aztán megpróbálom összefoglalni. Um, nagyon röviden, csak annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy hát a hulladékokat most már nem tekinthetjük pusztán hulladéknak, erőforrásnak kell tekinteni ezeket, ez teljesen világos, és nagyon jó emlékeztetni erre, nagyon hasznos arra is eh, és nagyon hasznos az olasz hatóságokat is erre emlékeztetni, a regionális hatóságokat is erre emlékeztetni, akik ebben érintettek. Tehát én azt akartam javasolni, hogy mint petíciós, petíciós, petíciós szakbizottság levelet írhatnánk a kalabriai régió érintett hatóságainak, és emlékeztethetnénk őket arra, hogy a hulladékok erőforrást jelentenek, és hogy ez alapvető jelentőségű kérdés. Az Európai Unió most már készen áll arra, hogy az érintett hulladék irányelveket felővizsgálja, az úgynevezett hulladék csomagot, csomagot felővizsgálja, és elfogadhatatlan, hogy ennyire elmaradott területek legyenek még, és hogy ilyen, persze vannak Olaszországban is kiváló területek, ahol akár 80%-os a szeleték, szelektív hulladékgyűjtés, Észak-Olaszországban, Észak-Kelet-Olaszországban, de hát, és vannak itt nagyon jó példák is, de ott kell reklamálni, ahol a probléma még mindig nagyon komolyan megvan Európában. Could we then do the following? We keep the petition open. Akkor tehetjük el következőt. Nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és a bizottság részéről is látok hajlandóságot arra, hogy különösen a most említett bírósági ítélet fényében jobban megvizsgálja ezt a kérdést. Úgy tűnik, hogy a bíróság hajlandó akár bírságot is kiszabni. Tehát miután elemezte a bírósági ítéletet, a, az Európai Bizottság további eljárásokat indíthat Eh, erről tájékoztasson bennünket, tehát mi azt kérnénk a bizottságtól, hogy a bírói ítéletet elemezze, és nézze meg, hogy eh, milyen további lépések lehetségesek. Amit mi tehetünk, hogy kinevezünk egy raportőrt, aki jövőre megvizsgálná tematikus megközelítéssel ezt a kérdéskört, nem csak Kalabriára koncentrálva, hanem más régiókra is. Eh, ki lehetne nevezni tehát raportőrt, árnyékelőadókat, és egy kicsit rendszeresebb vagy rendszer szintűbb megközelítést alkalmaznánk, ahogy Leonora, Eleonora is mondta, írhatnánk egy levelet is a kalábriai hatóságoknak, hogy rajtuk tartjuk a szemünket. Nem tehetnek meg mindent, amit akarnak, valamint hát tényleg kifejezhetnénk azt, hogy hogy a Peti Bizottság nagyon is odafigyel erre az ügyre, illetve arra, hogy betartják az európai jogszabályokat. Ezt megtehetjük? Ha senki nem ellenzi, akkor így járunk el. Lépjünk tovább. 17-es téma, spanyol téma, az Ebro folyómedencéje. A 938-as petáció, Matilde Fronten van itt köztünk. Tessék, meg is adom a szót. Susana Vigya vagyok, és eh, Matilde von nevében beszélek, ő itt ül mellettem. Először is szeretném megköszönni, hogy eh, eljöhetünk ide, és megint csak eh, nyilvánosan védhetünk egy ennyire gazdag és törékeny környezetet, mint az Ebro folyó delta vidéke. Egy prezentációt is készítettünk, nem tudom, hogy ez látható-e. Rendben. A Terres de Lebre állampolgárok képviseletében jöttünk ide. Egy állampolgári mozgalom vagyunk, amely több mint 40 éve tevékeny, és itt Brüsszelben 2000-ben váltunk ismerté, amikor felléptünk a vízgyűjtőfejlesztési terv és az Ebro folyó vízátvezetési terve ellen, amely Dél és Barcelona fele kívánta átvezetni az Ebro folyó vízét. Továbbra is elítéljük a közösségi jog megsértését, az elmúlt évtizedben nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk önkéntes alapon, hogy részt vegyünk a különböző vitákban és fórumokon, azért, hogy proaktív módon eh, fellépjünk és meggyőzzünk mindenkit arról, hogy eh, mi lenne a vízügyi keretirányelv helyes alkalmazása az Ebro vízgyűjtő fejlesztési terve szempontjából. A fő célunk, ahogyan azt a keretirányelv is meghatározza, az kellett volna legyen, hogy elkerüljük ezen környezet romlását. Ugyanakkor a vízgazdálkodási terv változatlan, és a politikai kompromisszumok sem változtak az elmúlt évtizedben. Továbbra is ösztönzik a az öntözés terjesztését és a víz jogaival kapcsolatos visszaéléseket. 450 ezer hektár új öntözött területet kell hozzátenni a már 965 ezer hektárnyi területhez, és ezzel az Ebro folyó gyakorlatilag teljesen kiszárad. 35 új víztározót kívánnak építeni, a, és tervbe van véve további 44 víztározó építése. Így az Ebro folyó alsó szakaszán a delta vidéken teljességgel elégtelen lesz a folyó vízhozama, és a mellékfolyókra is ugyanez mondható el. A spanyol kormány által előterjesztett terv egy teljesen kozmetikázott terv. Azt állítja, hogy jó minőségben tartja a víztestek 75%-át, noha az európai folyokkal szemben ez az 50%-ot sem éri el. Ugyanakkor ez a 75% ez teljességgel ellentmond a valóságnak, egészen egyszerűen azért, mert az az elemzés, amelyet végrehajtottak, nem volt teljes, sőt nagyon is hiányos volt. Ugyanis 385 víztestet használtak fel a létező 821-ből, ami azt jelenti, hogy a 75% jó minőség az úgy adódott, hogy eleve csak túl keveset vizsgáltak meg. A lehetőleg egyszerűbb környezeti mutatókat használták fel, és megfeledkeztek arról, hogy sokkal fontosabb és meghatározóbb mutatók is vannak a folyók állagának vizsgálata szempontjából, mint a, mint a halak állománya például, amit nem vettek figyelembe. Ennek eredményeképpen a spanyol hatóságok számára a folyók a terv szerint, ezekben a folyókban nem élnek halak, nincsenek a partmenti erdők sem, hanem egész egyszerűen egyszerű csatornának minősülnek. Az Ebro Delta vidéke, amelyen most foglalkozunk, és ami miatt eljöttünk ide, a a vízgyűjtő terület szempontjából a legnagyobb környezeti értékkel rendelkezik. És éppen ezért meg kellett volna határozni a környezetvédelmi célokat, amelyeket lefektettek a vízügyi keretirányelvben is. Annak ellenére, hogy rendkívüli mértékben tanulmányozták már ezt a térséget, és értékelték is, a vízgyűjtő gazdálkodási terv nem határoz meg környezetvédelmi célokat, nem csak a delta vidék szempontjából, hanem azon víztestek szempontjából sem, amelyek védett területeken találhatók. A folyó víztesének 75%-a védett területeken található, ezeket nem értékelték. Hogy miért? Nos, ez a helyzet azért állt elő, és mi ezt többször hangoztattuk már, hogy mindez nem véletlen. Ez ugyanis összefügg azzal, hogy a vízzel kapcsolatos Tulajdon jogot ellenőrzés alá vonják. Lehet, hogy ezt olyan országokban, ahol több a víz, nehezen érthető, de a mediterrán országokban a vízzel kapcsolatos jog nagyon fontos, és az ezzel kapcsolatos spekuláció és az üzleti lehetőségek szintén jelentősek. A következő vízgyűjtő gazdálkodási terv kapcsán elkezdik majd értékesíteni a vizet a különböző a különböző vízütő medencéknél. Szerintünk ez az Ebro vízátvezetésének egy új változata lesz. És a törvénynek ez az új változata végre meghatároz olyan lépéseket, amelyeket majd az Ebro delta vidékével kapcsolatban kívánnak érvényesíteni. Nagyon egyszerű az egész, ugyanis a delta vidék és az, a védett területek ha ezeket nem értékelik, nem vizsgálják meg, akkor sohasem lehet bebizonyítani azt, hogy romlott a környezet állapota, és sohasem lehet bebizonyítani azt, hogy sértették a, környezet, a közösségi jogszabályokat. Az ökológiai vízhozam eh, kulcsfontosságú a eh, vizek jó állapota szempontjából. Mi elítéljük azt, hogy eh, technikai vita nem volt, nem pusztán a terv kidolgozás előtt három-négy nappal hangzottak el bizonyos javaslatok, holott korábban voltak érdemi viták. Most azonban sem technikai vita, sem az érdekelt felek bevonása nem történt meg. Az Ebro alsó vízszakaszán a vízhozam, amelyet 2000-ben meghatároztak, a tortoszai 27-es mérőnél 5%-kal csökkent a korábbihoz képest. Noha csökkent a vízhozam, ennek ellenére egy korábban nem létező mérőjelet határoztak meg 30 kilométerrel délre. Ez egy képzeletbeli jelzés, ott semmilyen fajta mérés nem lehetséges, ugyanis ez a torkolatnál található és ott úgy jelölték, hogy a vízhozam magasabb, így igazolják ezt a közvélemény és az európai hatóságok előtt, mondvá, hogy ezáltal növekedett a vízhozam. Ami szintén nagyon fontos a vidékek szempontjából, ez az üledékek kérdése. Minden vidék azért jött létre a folyóknál, mert a folyó üledéke oda le, Ugyanakkor ez a terv teljes mértékben figyelmen kívül hagyja azt, hogy a tározókkal mi a helyzet. Nem veszik figyelembe azt, hogy ott ugye nincsenek üledékek, hanem még azt is tagadják, hogy létezik egy természeti jelenség, amely minden egyes deltavidéknél létezik, ez pedig a földkéreg süllyedése hogy miért hagyják ezt figyelmen kívül, azért, mert ha nincs probléma, akkor ennek az okait sem kell megismerni, és megoldásokat sem kell felkínálni, ez ennyire egyszerű. Végeredményben a terv gyakorlatilag eh, kikozmetikázza az adatokat, hogy eh, el lehessen adni a közvéleménynek azt, hogy megfelel a vízügyi keretirányelvnek. És így az európai teszten is át lehet eh, menni. 14 milliárd euró a költség ennek a tervnek. Nagyon kevés az az infrastruktúra, ahol felvetődött a költségek megtérülése, és 25 évvel később kerül sor a befektetés megtérülésére. Igazából aki ezen infrastruktúrát megfizeti, az az európai állampolgárok, a spanyol állampolgárok az különböző adó hozzájárulásaikból. Tehát ez a probléma önöket is érinti. Ez a helyzet, az, amelyet korábban is elítéltünk már itt, a parlamentben és az Európai Bizottságban is, ahol néhány héttel ezelőtt egy panaszt tettünk. Mi hétköznapi állampolgárok vagyunk, mindenkinek megvan a magánélete, a munkája, aminek semmi köze nincs ahhoz, amiért itt kiállunk, ugyanakkor felelősnek érzük, érezzük magunkat azon óriási környezeti örökségért, amely a delta vidéket jellemzi. Ez ugyanis nem a miénk, ez mindenkié és szerényen azért jöttünk el ide az európai intézményekhez, hogy támogatást kérjünk, és őrködjünk az Ebro folyó delta vidékinek jövője felett. Azt akarjuk csak, hogy az európai intézmények gondoskodjanak a jogszabályok betartásáról, mert itt az európai irányelvek érvényessége és szavahihetősége forog kockán. A célunk nem az, hogy anyagi kártérítést követeljünk a spanyol államtól, nem, egyáltalán nem ez a célunk, hiszen ez csak bennünket, a spanyol állam állampolgárait érinteni hátrányosan, akik már amúgy is komoly gazdasági nehézségek között élünk. Azt kérjük, hogy akadályozzák meg azt, hogy a spanyol állam tovább pazarolja, fecsérelje az adófizetők pénzét ilyen óriási projektekre, amelyek teljesen indokolatlanok ugyanis ezek csak környezeti problémát idéznek elő a delta vidéken és más védett területeken is, ami óriási összegekbe kerül majd, és ráadásul majd még ehhez szubvenciókat is fog kérni a spanyol állam. Nem akarjuk azt, hogy több betont használjanak fel víztározók építéséhez, vagy olyan csatornák építéséhez, amelyeket aztán nem használnak fel az öntözéshez. Segítséget szeretnénk kérni ahhoz, hogy arra kényszerítsék a spanyol államot, hogy az uniós kötelezettségeinek eleget tegyen ne hagyják, hogy a jó szavak félre vezessék önöket, amikor azt hallják majd, hogy 2015-ben, vagyis jövőre felülvizsgálják ismét ezt a tervet, mert ezzel csak időt próbálnak nyerni. Mi határozottan azt állítjuk, hogy a 2015-ös Ebró folyóra vonatkozó terv ugyanaz lesz, mint a jelenlegi, ugyanis ezt már hallottuk, és csak némileg kiigazítják majd a létező tervet, amelyet egyébként most ismertettek. Azt kérjük, hogy ne legyenek bűnrészesei egy olyan tervnek, amely az Ebro delta vidékének állapotát fogja rontani, és el is akarja tüntetni ezt a vízügyi keret irányelv égisze alatt. Arra kérjük Önöket, hogy jöjjenek el, és ismerjék meg az Ebro delta vidékét, hogy első kézből láthassák ezt a természeti csodát, amely szerintünk nem a miénk, hanem mindannyiunké. Köszönjük szépen ezt a lehetőséget, hogy itt kiállhattunk az Ebro hát a vidékinek védelme mellett. Eljövünk ide, akárhányszor meghívnak önöket. Meghívnak bennünket. Köszönjük, hogy eljöttek ilyen messzire, és megosztották velünk, a, velünk a környezet iránti aggodalmukat. A Vareos asszony kap a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban, amikor az Európai Bizottság 2012-ben megkapta ezt a petíciót, akkor a vízgyűjtő gazdálkodási tervet még nem hagyták jóvá. Annak idején a bizottság intézkedéseket is hozott Spanyolországgal szemben, pontosan azért, mert nem voltak ilyen tervek, csak Katalónia belső területeire vonatkozóan hagytak jóvá terveket, aztán a bíróság elé terjesztettük ezt az ügyet. Tudják, hogy a bíróság elítélte Spanyolországot, és azóta ugye 2012. októberében született meg ez az ítélet, és azóta a bizottság meghozott számos döntést annak érdekében, hogy ezen vízütőgazdálkodási terveket minél hamarabb jóvá hagyják. Tavaly februárban, vagyis idén februárban hagyták jóvá az Ebróra vonatkozó tervet, és a, föld, a félszigetre vonatkozó egyéb terveket. A bizottság az elmúlt hónapokban egy előzetes értékelést készít a létező tervekről, és ugyanaz volt a megközelítésünk, mint a többi tagállam esetében, noha a spanyol terveket nagy késéssel kaptuk csak meg. A megközelítésünk az volt, hogy minden tagállammal megvitattuk a bizottsági értékelés következtetését két oldalú szinten, ezen bilaterális egyeztetésre kevesebb mint egy hónappal ezelőtt került sor Spanyolországgal novemberben, és azt vetette fel a bizottság, hogy az eddig jóváhagyott tervekben javítani kell a különböző tervek tartalmát, ahogyan azt a petíció begyújtói is jelezték. A bizottság egyébként számos aggályt oszt az itt hallottak között, amelyek ugye a petíció tárgyát képezik, Általánosságban véve röviden elmondhatom, hogy mit vetettünk fel Spanyolországnak a bilaterális egyeztetésen, mert ez alkalmazható az összes vízgyűjtő vidékre és egyébként a védett területekre is. Valóban az egyik probléma, amelyet tapasztaltunk a terveknél, az az, hogy komoly hiányosságok figyelhetők meg a nyomonkövetésnél, ez a víztestek ökológiai hozamára és a vegyi állapotra, a mennyiségi kérdésekre is igaz, másfelől pedig számos hiányosság tapasztalható még az értékelési módszereknél, ami az ökológiai állapotot illeti. Ez a két hiányosság együtt azt eredményezi, hogy valóban nagyon sok víztest esetében nem határozták meg a célokat. Például ugye a jó állapotra vonatkozó célt már 2015-ben teljesíteni kellene, de a spanyol terveknél azt tapasztaljuk, hogy sok esetben nincsenek konkrét célok, és ez nagyon fontos a védett területek szempontjából. Ezt jeleztük is Spanyolországnak, hogyha a védett területeknél nincsenek meghatározva a közösségi érdekeltségű területekkel kapcsolatos célok, akkor nagyon nehéz biztosítani azt, hogy a védett területek valóban jó állapotban maradnak, és meg tudjuk őrizni ezt a jó állapotot. Egy további kérdés, amit felvetettünk, és ami foglalkoztatja Spanyolország a bizottságot, az az infrastruktúrák helyzete. Láthattuk, hogy elég nagy számú új infrastruktúra épülne, például vízduzzasztók, ezeknek pedig nagyon eh, komoly környezeti hatásuk lenne a víztestek szempontjából, ugyanakkor a tervek ezt nem indokolják kellőképpen a vízügyi keret irányelv szempontjából. Ez természetesen nagyon fontos, eh, hiszen a víztesteket ez érinteni fogja, és az ő, ezeknek az ökológiai állapota még csak nem is ismert, hiszen nem sikerült értékelni ezeket. Nagy vonalakban ez volna az, amit az előzetes értékelésünkből kiemeltünk Spanyolországnak. A bizottság a kétoldalú egyeztetés után most véglegesíti a jelentést. A célunk az, hogy a végső jelentést közé tesszük majd az év elején, és a célunk az, hogy a vízügyi konferencia előtt tegyük ezt meg. Erre március 23-24-én kerül sor itt Brüsszelben. Nem szeretnénk megelőlegezni ennek az elemzésnek az eredményét, de természetesen a bizottság célja az, hogy javítsuk ezen pontokat, amelyeket, a, amelyekre felhívtuk a spanyol hatóságok figyelmét, hogy a következő vízgyűjtő gazdálkodási tervek, amelyeket ugye jövőre kell jóváhagyni, és amelyeknek a tervezete már most az év végén a nyilvános konzultáció számára rendelkezésre áll. Most azt akarjuk, hogy ezen vízgyűjtő gazdálkodási tervek megfeleljenek a, vízügy, a vízügyi keretirányelvnek és egyéb irányelvnek, egyéb irányelveknek. Természetesen a bizottság őrködik az egész végrehajtási folyamat felett, hogy meghozzuk az adott esetben szükséges döntéseket, és biztosítsuk, hogy az irányelvek céljainak Spanyolország megfelel. Köszönöm. Thank you very much. And now we, we are... Köszönöm. Akkor most a kollégáknak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni ezt a, az ismertetőt a petíció benyújtói részéről, és különösen szeretném megköszönni az egyértelműséget is, amely nem mindig figyelhető meg a bizottság érvelésében, de most kitűnő volt ez a tájékoztatás, úgyhogy köszönöm a bizottságnak ami a vízellátást illeti Spanyolországban és egyéb dél-európai országokban is, ez egy nagyon kényes kérdés, de nagyon fontos is, és legalább annyira fontos és kényes kérdés a környezeti örökség védelme. Említette már a bizottság is azt, hogy Spanyolországot a vízgyűjtőgazdálkodási tervek megsértése miatt elítélte a bíróság, Ugyanakkor azért némi fenntartással és nagyon körültekintően kell értékelni a helyzetet az előzmények ismeretében. Figyelembe kell venni a környezeti adottságokat, és elnézést, hogy a kormányra hivatkozom, de az igazság az, hogy a környezeti kérdések miatt nagyon óvatosak kell, hogy legyünk. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés kellő jelentőséggel bír ahhoz, hogy figyelembe vegyük. Kérni is akartam, hogy a bilaterális egyeztetés következtetéseit nyilvánosságra hozzák. Örülök, hogy ez meg fog történni. És szeretném, hogy kérjé, kérdezzük meg a spanyol kormánytól azt, hogy mely, milyen intézkedéseket foganatosított a bizottsággal tartott megbeszélést követően. Részemről úgy gondolom, hogy ez egy olyan petíció, amelyet nyitva kellene tartanunk, és hogy egy látogatás megvalósítható-e, szerintem nagyon fontos lenne nyitva tartani mindenképpen a petíciót, és nyomon követni a fejleményeket. Az első következtetések agasztóak voltak, ugye azt említették, hogy a kellő időben értékelik majd az irányelv követelményeinek fényében a fenéményeket, viszont amit a bizottság mondott, az megnyugtató, és nyomon követjük az eseményeket. Köszönöm. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Most pedig Ábi Olaszony következik. Gracias. Köszönöm szépen. Először is szeretnénk, szeretném köszönteni a szervezet képviselőit, akik eljöttek ide, és kiállnak olyan természeti források mellett, amelyek mindannyiunké. Másodszorban szeretném jelezni, hogy nem értünk egyet azzal, hogy a 834 per 12-es petíciót nem tűzték napirendre. Ez a Tahoe folyó állapotának védelmére vonatkozott, mert ezt tettük 2013. júliusában, amikor úgy gondoltuk, hogy mind a két petíció hasonló és egymással összekapcsolódó problémákra hivatkozik, ezért nem értjük, hogy ha júliusban az volt a kritérium, akkor most ezt miért nem követtük. Másodszorban pedig, ami az előttünk levő petíciót illeti, itt egy olyan vízgyűjtő gazdálkodási terv van dolgunk, amelynek az alapja az, hogy egy teljesen fenntarthatatlan és ragadozó gazdasági terv szolgálatába állítja a természeti forrásokat, és nagy város rendezési tervek felhasználását helyezi előtérbe, ilyen infrastruktúrákat épít, amelyel a közpénzeket fecsérlik el, holott ezeknek a társadalmi haszna rendkívül alacsony. A terv, ahogyan a petíció benyújtói már elmondták, megnyitották, új víztározók építését szolgálja majd, és új területek öntözésére lesz felhasználva a védett területek kárára. Ahogyan a petíció benyújtói is elmondták, a vízgyűjtés, a vízügyi keretirányelv, az élőhelyek, védelmével kapcsolatos irányelvek nem teljesülnek, és az ökológiai vízhozamot sem tartják tiszteletben. Úgy gondoljuk, hogy az európai jogszabályokat az egész vízgyűjtő medencében figyelmen kívül hagyják, ezért egy tényfeltáró vizsgálatot szeretnénk kezdeményezni, mert a Natura 2000 hálózat több mint száz védelemre szoruló területet jelöl, ezek nyolc autonóm régióban találhatók a folyó egész vízütő medencéje mentén. A bizottság képviselőjét meghallgatva azt szeretném elmondani, hogy ezt talán ki kellene terjeszteni más vízgyűjtőmedencékre is, de ebben az esetben ugye az Ebro folyóval foglalkozunk, és itt ezt teljességgel szükségesnek tartjuk. Végezetül még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a terv, amely megítélésünk szerint több európai irányelvet is sért, akkor lett elfogadva, mikor Kanyete úr volt a környezetvédelmi miniszter, és most ugye Kanyete úr európai biztos, nagyon hasznos lett volna, hogyha el tudott volna jönni ide a bizottságunk ülésére. Köszönöm. Thank you, Miss, Mr. Köszönöm szépen, úr Tasson úr. Yes. Köszönöm szépen. Megpróbálom nem megismételni azt, amit Árbiol asszony mondott. Én a zöldek nevében szeretném köszönteni a platform képviselőit, és gratulálok a türelmükhöz, hiszen nem először vannak itt, és ez már nem tudom hány éve húzódik ez az ügy. Igazából nem tudom, hogy mikor voltak itt először, de ez a bizottság meg kell, hogy értse, hogy itt permanens módon sértik egy védett övezet érdekeit. Itt konkrét jogsértésekről beszélünk, európai irányelvek jogsértés, megsértéséről. A néppárt kormánya most egy vízütő gazdálkodási tervvel a vízügyi irányelvet sérti, az élőhelyekre vonatkozó irányelvet, a madarakra vonatkozó irányelvet, és már ez is elegendő ahhoz, hogy belássuk, hogy ez a vízgyűjtőgazdálkodási terv az európai jogszabályoknak nem felelhet meg. És ez alapján, ahogyan a petíció nyújtó is tették, szeretném elítélni azt, hogy a civil társadalmat egyáltalán nem vonták be, és az érdekelt feleket sem ezen terv kidolgozásába, ez pedig egy nagyon súlyos eleme a jelenek folytatott politikának és azt szeretném kérni először is, hogy ez a bizottság, ahogyan azt Ábjól asszony is kérte, indítson egy tényfeltáró missziót, mert el kell menni az Ebro delta vidékére, hogy láthassuk azt, hogy hogyan vonul végig a víz a tenger felé, és a biodiverzitást ez hogyan károsítja egy olyan delta vidéken, amely rendkívül érzékeny. Tehát egy ilyen tényfeltáró látogatást mindenképpen el kellene indítanunk. Másfelől pedig azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy óvatosan figyelje, körültekintően figyelje a jogszabályok alkalmazását. Volt már példa arra a korábbiakban, hogy bizonyos rugalmasságot tettek lehetővé az irányelvek alkalmazása során, ezt komolyan kell vennünk, ezért egy beható elemzésre van szükség, és gondoskodni kell arról, hogy szigorúan betartják a biodiverzitással, a vízzel, a madarakkal és az élőhelyekkel kapcsolatos irányelveket. Köszönöm. Thank you very much. And now the floor goes... Köszönöm szépen, és most kollégámnak adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is a néppárt nevében szeretném megköszönni a petíció benyújtóinak, hogy eljöttek. Valóban késedelem következett be a korábbi szocialista kormány idején, a gazdálkodási terv elfogadása késedelmet szenvedett, és ennek következményeképpen született meg a bírósági ítélet is. A spanyol kormány aztán jóvá hagyta a gazdálkodási tervet 2012-ben. Ez ugye kilenc autonóm régiót érint. Nagyon komoly részvétellel történt ez meg, és a vízügyi tanácsban 72-en szavaztak mellette, 9-en ellene November 10-én az Európai Bizottság rendkívül egyértelműen kifejtette a részleteket a spanyol kormánynak, hogy orvosolja a hiányosságokat. A bizottság rámutatott bizonyos hiányosságokra az értékeléssel, a monitorozással kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy az lenne a legbölcsebb, hogyha a zárójelentést megvárnánk, megvárnánk azt, hogy a bizottság észrevételeire hogyan reagál a spanyol kormány, jövő év elején lesz majd egy jelentés, és abból kiderül, hogy a spanyol kormány eh, korrigálta-e a hiányosságokat. Én úgy gondolom, hogy eh, nyitva kellene tartanunk eh, ezt a petíciót, amíg a zárójelentést megkapjuk, és természetesen addig tényfeltáró vizsgálatot nem kérvényezhetünk, amíg nem ismerjük meg a bizottság véleményét. Hogyha a helyzet igazodik a jogszabályokhoz, vagy nem. Ahogyan azt más petícióknál is tesszük, nem lenne szabad beavatkoznunk a folyamatba, hanem meg kellene várnunk az jelentést. Ha abban az szerepel, hogy sérültek a jogok, akkor természetesen fel kell vetnünk újból a vitát, ha pedig nem, akkor ezt majd más körülmények között vitatjuk meg, de szerintem ez lenne a kívánatos. Beatrice. Beatrice. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a petíció benyújtóinak, hogy eljöttek hozzánk, és ilyen kitartóan védik a környezetet, és hangsúlyozzák, hogy valóban a, komis, a, a petíciós bizottság figyelmet szenteljenek a kérdésnek. Ami a tényfeltáró missziót illeti, két dolog a fontos. Először is köszönjük a bizottságnak a tájékoztatást, úgy tűnik, hogy a közeljövőben megkapjuk majd, ennek a, megkapjuk majd ezt a jelentést, amely úgy tűnik, hogy hiányosságokra mutat rá, és ezen hiányosságok, valamint a hiányzó adatok majd szerepelnek a bizottság záró jelentésében. Említették, hogy ez a vízügyi konferencia előtt kerül nyilvánosságra március előtt. Tehát köszönöm az egyértelműséget és a részletességet, amelyen a bizottság fogalmazott. Szeretném leszögezni azt is, hogy ez a jelentés, és az, hogy felszólítsuk a spanyol kormányt, hogy orvosolja a hiányosságokat, ez gyorsan kell, hogy megtörténjen, sőt azonnal. A petíciós bizottságnak erre kellene összpontosítania, tehát várjuk meg a jelentést, de azért sürgessük a spanyol kormányt, hogy a hiányosságokat már most orvosolja méghozzá nagyon sürgősen, ugyanis már hosszú évek óta folyik ennek az ügynek a vizsgálata. De szeretnék más valamire is kitérni a tényfeltáró látogatással kapcsolatban. Emlékeztetnék arra, hogy a petíciós bizottság kidolgozott bizonyos szabályokat saját magára vonatkozóan, a működésünkre vonatkozóan. Vagyis úgy ítéltük meg, hogy a tanulmányi utak, a vizsgálatok konkrét helyzetekre kell, hogy vonatkozzanak, ahol konkrét adatokat kell feltárnunk. Ez alapján javasoljuk a tényfeltáró missziót. De úgy gondolom, hogy a koordinátorok szintjén eh, hozzuk meg ezt a döntést. Tehát itt előterjeszteni egy tényfeltáró eh, látogatásra vonatkozó javaslatot nem felel meg a szabályzatunknak. Itt eh, új kritériumokat kell kidolgoznunk a hatékonyság érdekében, de azért ne felejtjük el, hogy hogyan kell eljárnunk. Nem lenne szabad kivételeket kilátásba helyeznünk, ha csak a koordinátoroknak nincs kellő érvük, amellett, hogy bevezessünk egy ilyen kivételt. Végezetül egyetértek azzal, hogy felvessük kivételes jelleggel ezt a tényfeltáró missziót, amint meg lesznek majd a konkrét eredmények, és a, amelyek a bizottság záró jelentésében szerepelnek majd. Köszönöm. Let me underline. Köszönöm szépen, hadd emeljem ki, hogy miért is vitatjuk meg ezt a petíciót ma. Pontosan azért, mert a következő koordinátori ülés döntést fog hozni arról, hogy hová ö, utazzunk el tényfeltáró útra, de nem tudunk nyilván döntést hozni, hogyha nem vitattunk meg alaposan egy petíciót, éppen ezért tűztük ezt a napirendre. Most Eszter Erránsznak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a petíciós bizottság tagjainak, hogy eljöttem ide, egyébként nem vagyok állandó tag, póttag vagyok, de rendkívül mértékben érdekel ez a térség, a probléma egyrészt azért, mert környezetvédelmi tanácsadó vagyok, és ebből a térségből származom, tehát nagyon fontosnak tartom ezt az ügyet, és a korábbi ciklusokban is, amikor ilyen fajta erre a térségre vonatkozó kérdések merültek fel, mindig eljöttem. Ahogyan ezt korábbi esetekben is tettük, meghallgattuk a petíció benyújtóit, és józan észsel oldottuk meg a problémákat, nem hiszem, hogy ez most kivétel lenne az irodámból hallgattam az Európai Bizottság előadását, a kétoldalú tárgyalásról való tájékoztatást. Ez azon kevés esetek egyike, amikor az Európai Bizottság az Ebro Delta vidékére vonatkozóan ilyen részletes magyarázatokat adott. Köszönjük tehát, hogy tájékoztatott a helyzet jelenlegi állásáról. A spanyol kormány egyeztetett ugye az Európai Bizottsággal, azt hiszem, hogy ezáltal biztosíthatjuk azt, hogy az összes állampolgárt megnyugtathatjuk, mert az Európai Bizottság, mint az Európai Unió kormánya és a spanyol kormány környezetvédelmi biztonságot akar szavatolni, és az ökoszisztémát garantálni, így szavatolván az európai polgárok érdekeit ha esetleges problémák merülnének fel, ezeket azonosítani kell majd, és minden egyes kritikus esetre megoldást kell felkínálni, ugyan az Európai Bizottság is mondta, és márciusban terjeszti majd el ezt a jelentést. Addig várjuk meg, hogy melyek ezek a kritikus pontok, vagy ezek az esetleges problémák, amelyek felmerülhetnek az európai jogszabályjal kapcsolatban, a spanyol kormány jelezte már, hogy teljességgel kész az együttműködésre, megoldani az esetleges nézeteltéréseket, és mindenképpen fogunk megoldást találni a monitorozásra és egyéb problémákra is, amelyeket talán eddig még nem sikerült beazonosítani. Bíznunk kell teljességgel abban, hogy a spanyol minisztérium tisztviselői és az Európai Bizottság tisztviselői is teljességgel kompetensek, ebben az ügyben, ugye a főigazgatóságnál dolgozok, úgy gondolom, hogy Carmenu Vella biztostól az Európai Bizottság legutolsó alkalmazottják is teljesen kompetensek, és sajnálom, hogy egyéb képviselők nem támogatták az Európai Bizottságot. Most már persze így értető az, hogy miért, miért hangoztatnak ilyen aggályokat. Az Európai Bizottság azonban mindig is bizonyította, hogy teljességgel hozzáértően áll ezekhez a kérdésekhez. Az Ebro terve kapcsolatban környezetvédelmi tanácsadóként azt tudom elmondani, hogy szerintem ez a vízgyűjtő medencére vonatkozó terv a Rioja térségében is, és az Ebro vízgyűjtő medencéjében is, azt fogja biztosítani, hogy a folyó szakaszának minden egyes részét védeni fogja a mellékfolyóival együtt. Nagyon sok mellékfolyóról van szó, és nagyon sok területen húzódik, vonulnak ezek végig. Eleve ugye figyeljük figyelem, hogy az Ebro folyóról kapta a félsziget is a nevét. Úgyhogy a történelem során is nagyon fontos volt. Az Ebro folyót teljesen le kell fedni minden egyes szakaszán, a medence szabályozása szempontjából is, például Aragon esetében nincs ilyen medence szabályozási terv. Az 50-es évektől kezdve Aragon várja azt, hogy szabályozzák eh, a medencét, ami biztosíthatja az ott élő polgárok túlélését is. Biztosítanunk kell, hogy ökológiai szempontból kellő védelmet biztosítunk az összes szakasznak én várok erre a tervre, várok erre a megoldásra, évtizedek óta kérjük már. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Nos, nincs több hozzászóló a listámon, és még egy petíciót meg kell vitatnunk, mielőtt ma befejezzük. Ha jól értem kollégák, akkor ezt a petíciót nyitva hagyjuk hogy tovább tudjunk vizsgálódni, információt gyűjteni mi a bizottsággal együtt. A vízügyi keretirányelv alkalmazását tehát még jobban meg kell vizsgálni, a teljes értékelést tehát meg kell várnunk, és azt is, hogy mi lesz a spanyol kormány, illetve a bizottság közötti párbeszéd eredménye. Tehát akkor járjunk el így, és a következő ülésünkön majd együtt, a többi tényfeltáró úttal együtt meg tudjuk vitatni ezt is. De ez egyelőre még nyitott kérdés. Jó? Ezt el tudja fogadni mindenki? Igen. Ezt akkor igennek veszem, nagyszerű. Akkor rátérhetünk a következő napi rendi pontunkra, mely az utolsó a mai napon. Ez a 18. pont, az 1957 per 2012-es számú petícióról van szó. Mariano Velasco Liscano spanyol állampolgár nyújtotta be, és a spanyolországi Alto Guadiana terület vízgyűjtő gazdálkodási tervéről van itt szó. Rögtön meg is adom a szót a bizottságnak. Gracias, Presidenta. Eh, bueno, respecto a esta petición, eh, la Comisión en su momento. Köszönöm ezzel a petícióval kapcsolatban a bizottság elemezte azt az információt, amit a petíció benyújtójától kapott, és a mi véleményünk, ahogy ezt továbbítottuk önöknek, a petíciós bizottságnak, az az, hogy az Autogadiana régió vízgazdálkodási tervét, terve nem áll szemben az európai jogszabályjal, Független attól, hogy egy tagállam milyen szabályokat vezet be, a bizottságnak az a feladata, hogy a, az európai jogszabályokat betartsák. Mi erre nagyon odafigyelünk, arra is, hogy milyen módon használják ki az erőforrásokat. Ez ez egy olyan kérdés, amit felvetettünk novemberi találkozónkon, amikor is a spanyol hatóságok képviselőivel beszélgettünk, ott felvetettük, hogy a megfelelő nyomonkövetés, monitorozás az fontos. Tudni kell, hogy mennyi vizet termelnek ki, illetve mennyi víz áll er-, rendelkezésre, mint erőforrás. Vannak védett területek, Eh, ezeknek egy része eh, komolyan ki volt téve a korábbi gazdálkodás, eh, vízgazdálkodás problémáinak. Nyilvánvalóan itt az elővigyázatossági elvet kell betartani, és bár nyilván nem tudok most a részletekbe bocsátkozni, alapvetően ugyanazokat a lépéseket tesszük meg, amelyeket korábban is megtettünk. Spanyolországgal kétoldalú megbeszéléseket folytattunk, folytatunk. Ezek alapján jövő év elején egy jelentést fogunk nyilvánosságra hozni, és a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a vízügyi keretirányelvet megfelelően betartsák és végrehajtsák, csak úgy, mint az összes többi európai irányelvet. Köszönöm. Szalidar. Köszönöm, elnök hogy nagyon röviden. Itt úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója a víz ügyi keretirányelvre hivatkozik, de azért ügyelnünk kell a helyzetre, mert ugye függőben van a bizottság értékelése. Én azt kérném, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, amíg a kétoldalú egyeztetés kimenetelét nyilvánosságra nem hozzák, ugye a vízgyűjtőgazdálkodási tervvel kapcsolatban. Mrs. Albiol, Albiol asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretném megjegyezni, hogy a petíció benyújtóival felvettük a kapcsolatot, és jelezte, hogy nem volt tisztában azzal, hogy ezt a petíciót itt meg fogjuk vitatni. Még csak arról sem tudott, hogy nyitva van a petíció, tehát lehet, hogy akkor itt valamilyen fajta kommunikációs probléma következett be nem tudjuk, hogy ez kinek a felelőssége, de azért ezt érdemesnek tartottam megjegyezni. A petíció benyújtója azt is elmondta, hogy az Európa Bizottság véleményére, ugye 2013-ban 13 jóvágyják a Guadiana vízgyűjtőgazdálkodási tervét, és a maximális rendelkezésre hozzam két-háromszorosára növekszik az öntözésre használt víz mennyisége. Sértik, ugye ezáltal megsérül a víz, vízügyi keretirányelv, romlik az víz hozamának minősége is, és kéri, hogy melyek azok az elemek, illetve melyek azok a víztartók, amelyek állapota sérül, de a vízgyűjtőgazdálkodási terv nem foganatosít kellő intézkedéseket, hogy csökkentse ezeket a környezeti károkat, hogy a vízügyi keret irányelvet tisztában tartsák, tiszteletben tartsák, ezért egy konkrét tervet dolgoznak ki az Áltó vonatkozóan, mivel a konzorcium felbomlott, ezért nehezebbé vált, sőt lehetetlené vált a vízügyi keretirányelv tisztelben tartása a Guadiana felső szakaszánál. Ezt jelezte a petíció benyújtója kiegészítésképpen ahhoz, amit a bizottság elmondott. Mi azt kérnénk, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, figyelembe véve, hogy folyik ez az értékelés a bizottság részéről. És szeretném még bejelenteni, hogy a petíció benyújtója jelezte nekünk, hogy újabb információt juttat el majd hozzánk arról, hogy a Guadiana felső szakaszának, gaz, felső szakaszának vízütő gazdálkodásával kapcsolatban hogyan sérülnek a, az előírások rosszak. Köszönöm szépen, a petíció benyújtója azt kérte, hogy a konzul, azt jelezte, hogy a konzorcium feloszlása sérti a vízügyi keretirányelvet, a bizottság jelezte, hogy minden tagállam maga dönt arról, hogy hogyan gazdálkodnak a vízzel, és a konzorcium feloszlatása egyáltalán nem sérti a közösségi jogszabályokat, hiszen a konzorcium feladatát átvállalják a konzorcium tagjai, vagyis az állam, valamint Castilla-La Mancha kormánya. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben, tehát ez nem mérvadó, ami pedig az Alto Gualianát illeti, ugye 2013-ban hozták, hagyták jóvá a tervet, a bizottság jelentése is majd ugye egyik jelentés elkészül, de megvárjuk a további információt, azt, hogy hogyan ítéli meg a bizottság azt, hogy itt eleget tesznek a közösségi jogszabályoknak viszont úgy tűnik, hogy itt mindenki vidáman értékel mindent, mintha értene a, a, a különböző kérdésekhez. Én jogász vagyok, úgyhogy azt hiszem, tudom, hogy miről beszélek. Érdemes volna megvárnunk a bizottság véleményét. Köszönöm, több ember nincs a listámon. Én azt javaslom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, ahogy ezt a kollégák is kérték legalábbis addig, amíg a bizottság a következtetéseket meg nem hozza, illetve azokat nyilvánosságra nem hozza. Független attól, hogy a petíció benyújtója kapott-e vagy nem tájékoztatást, egyébként ő ugyanazt az információt kapta, ugyanakkor, mint az összes többi benyújtója a petíciónak, tehát igazándiból tájékoztatva lett, de amennyiben Amennyiben további információja van, azokat várjuk. Ugyanakkor leszögezem, hogy ő is meg lett hívva, és ugyanakkor kapta meg az információt az ülésről, mint a többiek. Tehát nyitva hagyjuk ezt az ügyet. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és kellemes délutánt. Elnézést. Még azt be kell jelentenem, hogy Három órakor egy meghallgatást tart a szakbizottságunk, tehát három órakor délután találkozunk. Van még más? Go away from EPP, we have the, the email list, yeah. We've received information by email from the EPP yeah. and from Okay, we have information on the list. And by that, uh, we conclude and uh, have a nice lunch. See you later. Tehát ezzel lezárom az ülést. Mindenkinek jó hétvégét kívánok!